Kedves kollégák, ez még nem a meghallgatás kezdete, hanem a LIBE szakbizottság ülésének a kezdete. Kérem, hogy mindenki próbáljon helyet foglalni, hiszen a LIBE szakbizottság ülését most már meg kell kezdenünk. Az első napirendi pontunk a napirend tervezet elfogadása, a napirend tervezet módosítása, hatos os es napirendi pontok az intézmény közi tárgyalások a kék kártyáról, illetve a menekültügyi rendszerről. Ezt a következő libeülésre halasztjuk el, hogyha nincsen senkinek ellenvetése, akkor az így módosított napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük. Kettes napirendi pont elnök közleményei. Annyit szeretnék bejelenteni, hogy sajnálatos módon máltai, horvát és gélik nyelvi tolmácsolás nem áll rendelkezésre. A 205-ös házszabály értelmében a koordinátorok döntéseit be kell jelentenem, a raportőrök kinevezésével kell kezdenem. Először is Szippel asszony a szociális frakció nevében került kinevezésre a rendelet te tervezett témájában, amely a magánélet tiszteletben tartás, illetve a magánadatok tiszteletben tartás az elektronikus kommunikációban. A késők kedvéért mondom, a késve érkezők szemére eh, kedvéért mondom, eh, elkezdtük a szakbizottság ülését, kérem, hogy eh, csendben foglaljanak helyet, mindenkinek előre szóltunk, hogy próbáljanak időben megérkezni. Tehát Cipel asszony kapja ennek a rendelet tervezetnek a jelentéstevői szerepét, magánélet tiszteletben tartása, illetve a magánadatok védelme az elektronikus kommunikációban. Ödruska asszony a néppárt nevében kapja az Európai Unió pénzügyi érdekének védelme témáját. A koordinátorok javaslatait mindenki elfogadja, igen, akkor elfogadottnak tekintjük delegált végrehajtási aktusok. 28 november 28-án kaptunk egy javaslatot erre az automatikus adatcsere a portugáliai regisztráció kapcsán. Alapvetően a 2008-as tanácsi határozatról van szó a terrorizmus elleni harcra és határokon átnyelő mm, hasonló tevékenységek elleni harc. A komitológia rendes eljárásában fogadjuk el. A tanács azt kérte a parlamenttől, hogy a minél hamarabb véleményezzük ezt, de maximum három hónapon belül uh, az Európai Unióról szóló szerződés 39-es cikke értelmében végezetül az elektronikus szavazásról. Pontosan 11 órakor kezdjük az elektronikus szavazást. Kérek mindenkit, hogy a szavazókártyáját készíts elő, hogyha nem lenne nála végül. A az április 24-25-e ülés, illetve a június ülésünk jegyzőkönyvének az elfogadása. Hogyha nincs senkinek elmetés, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük ezek a bejelentések. Most térünk az első érdemi napirendi pontra ma reggel, ez pedig nem más, mint az a meghallgatás, ami magyarországi helyzettel foglalkozik. Tisztelt képviselők, kedves hölgyeim és uraim! Szeretném Önöket is üdvözölni ezen a nyilvános meghallgatáson, ami magyarországi helyzettel foglalkozik. Még egyszer elmondom, hogy Horváth Gélik és Mátai tolmácsája sajnálatos módon nem áll rendelkezésre, minden más hivatalos nyelven viszont igen. Webstreamen is követhető az mai ülés, természetesen minden hozzászólást rögzítünk. Kép és hangi anyag készül az október 24-i ülésen úgy döntöttek a politikai frakciók, hogy nyilvános meghallgatást rendezünk, hiszen a házszabály 83-as pontja érd, értelmében magyarországi helyzetről készül egy jelentés. 2017. május 17-én hozott ezzel kapcsolatban állásfoglalást az Európai Parlament. 2017. november 13-ai ülésén az Európai Parlament elnöksége megadta a jóváhagyását ahhoz, hogy mai napon, december 7-én megrendezzük ezt a nyilvános meghallgatást. Tajani elnök úr november 23-ai dátumú levelében tájékoztatott erről a döntősről. Azt hangsúlyoznám, hogy november 21-én a LIBE koordinátorok megállapodtak abban, hogy kik lesznek a meghívott előadóink. Itt szerepelt a Velencei Bizottság képviselője, Eh, amit tudjuk, hogy az Európa Tanács egyik eh, fontos intézménye, de mivel december 8-án Kenszegen kerül szól a Velencei Bizottság 113. ülésére, és ma vannak eh, az albizottsági ülések Velencében, ezért sajátos módon a Velencei Bizottság nem tudja képviseltetni a mai nap során magát. Azt is szeretném jelezni, hogy jóvá hagytam, hogy a Magyar Állami TV az M1 a mai ülésünket rögzítse, illetve közvetítse. Ezzel elkezdjük a mai nyilvános meghallgatás. Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy csak két óránk áll rendelkezésre. Nagyon fontos és érdekes, ugyanakkor kényes téma ez, ezért nagyon odafigyelek arra, hogy mindenki betartsa a hozzászólási időt. Még egyszer kérek mindenkit, szigorú leszek a hozzászólási idő tekintetében, főleg a kollégáknak jeljelzem. Mindenkinek meg fogom mondani egyébként, hogy mennyi ideje van. Elsőként az előadónknak, a raportőrnek fogom megadni a szót természetesen, aki nem más, mint Judith Sargentini. Juditnak 10 perce van, parancsolj. That, that's very generous. I don't think I... Nagyon köszönöm, ez nagyon nagy lelkű, nem is lesz ennyi időre szükségem szerintem, elnök úr, nagyon köszönöm. Jó napot kívánok én is a vendégeinknek. Még mielőtt rájuk térnénk, Szeretném elmondani, hogy mi ennek a mai meghallgatásnak a célja, illetve a LIBE szakbizottság munkájának mi a célja. Idén májusban a parlament felkérte, és itt idézném, hogy készítsen egy egy jelentést Magyarország helyzetéről, és a 7.1-es cikk értelmében, az Európai Unióról szóló szerződés 7.1-es cikk értelmében, valamint az eljárási szabályzat 83. cikk értelmében. A parlament is indította ezt az eljárás, mivel ahogyan az a szállásfoglalásban szerepelt, a parlament véleménye szerint Magyarországon jelenleg sérülnek a mm, szerződés második célul a második cikk, valamint a 7.1-es cikk is. A parlament továbbra is azon a véleményem volt, van, hogy a magyarországi helyzet értelmében a jogállamiság, a demokrácia, valamint az alapjogok az elmúlt években sérültek, illetve a szólásszabadság, valamint a migránsok emberi jogai, a menekültek, a menedékkérők jogai, a gyűlési szabadság, valamint a civil társadalom, a civil szervezetek tevékenységei sem voltak betartva, illetve a kisebbségekhez a kisebbségek jogai, például a, a romák, illetve az LMBT közösség jogai sem, valamint a bírói igazságügyi rendszer szabadsága, illetve korrupciós vádak, valamint összeegyeztethetetlenség vegye is felmerült. Ezek együtt sürgőségi helyzetet jelentenek, vagyis rendszer szintűen sérül a jogállamiság egy Európai Uniós tagállamban. Magyarország egyfajta tesztet képvisel európai, az Európai Unió számára. Az Európai Unió itt tudja tesztelni, hogy mennyire reagál arra, hogyha egy tagállam sérti az alapvető Európai Unió értékeket más a tagállamokban hasonló, hasonlóan sérül a jogállamiság, mint Magyarországon. A parlament Véleménye szerint a párbeszéd rendkívül fontos, és ezt a munkát pártatlanul, kooperatívan kell lefolytatni, bizonyítékokra mm, támaszkodva. Az Európai Bizottság 2003-as közleményével is foglalkoztunk, az, amelyet a szerződés 7. cikkére vonatkozik, és amelynek értelmében az Európai Unió alapértékeit védeni kell. Ebben a közleményben az Európai Bizottság kimondja, hogy a 7 cikknek a lényege nem az Európai Unió jogszabályokra vonatkozik, vagyis az Európai Unió nem csak akkor léphet fel, hogyha egy adott területen sérülnek az alapjogok, hanem akkor is, hogyha egy olyan, olyan jogok sérülnek, ahol az Európai Unió egyik tagállama autonomitással rendelkezik. A hetedik cikk értelmében, vagyis az Európai Unió felléphet, és ez ennek értelmében az alapvető jogokat megvédheti, már amikor az Európai Uniós jogszabályok végrehajtásáról van szó. A májusi állásfoglalás, valamint az Európai Bizottság 2003-as közleménye jelenti azt az alapot, amelynek értelmében ez a jelentés el fog készülni, és az információkat begyűjtjük. Ennek az információ begyűjtési gyakorlatnak a része ez a mai nyilvános meghallgatás. Biztosítani fogjuk önöket arról, hogy az információ információkat, amelyeket ma mm, begyűjtünk, azokat be fogjuk építeni abba a jelentésbe, amelyet én fogok készíteni, és amelynek a tervezetét márciusban fogom benyújtani. Köszönjük Sargentini asszonynak, aki a raportőr előadójának a témájának. Első hozzászólunk, Szijjártó Péter, külgazdasági és külminiszter kül- kül- külügyi miniszter természetesen 12 perc hozzászólási adott adok önnek maximum parancsoljon. Úr, tisztelt eh, képviselő hölgyek és urak! Engedjék meg, hogy eh, először is eh, megköszönjem önöknek a meghívást, és megköszönjem önöknek a lehetőséget, hogy itt ebben a bizottságban szólhatok, és ismertethetem a magyar kormány álláspontját. Egyúttal engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek azt a megtisztelő és kitüntető figyelmet amellyel folyamatosan magyarország és a magyarországi fejlemények felé fordulnak. örülök a vita lehetőségének tekintettel arra hogy mi magyarok a vitát az álláspontok ütköztetését és a kölcsönös tisztelet alapján álló párbeszédet a demokrácia alapjának tartjuk. mi magyarok soha nem ugrottunk el soha nem tértünk ki a vita elől. az európai unióba való belépésünknek az egyik fontos oka és az európai unió egyik fontos alapértéke is az hogy a vitákat demokratikus körülmények között meg lehet vvni. tisztelt képviselő hölgyek és urak mi hiszünk abban hogy az európai unióban mindenkinek joga van ahhoz hogy képviselje és elmondja a saját álláspontját. rendkvül antidemokratikusnak és az európai unió alapértékeivel ellentétesnek tartanánk tartjuk azt a megközeltést amely elvitatja egy nemzettől a saját álláspontjának képviseletére vonatkozó jogot. tisztelt bizottsági tagok ahogy önök folyamatosan figyelemmel követik a magyarországi történéseket úgy biztosthatom önöket arról hogy mi magyarországon is figyelemmel követjük ennek a bizottságnak a tiszteletre méltó munkáját. és mindezek alapján világos hogy álláspontjaink a legtöbb kérdésben rendkvül távol esnek egymástól. úgy tűnik hogy teljesen mást gondolunk nemzetről nemzeti büszkeségről mást gondolunk a hagyományok tiszteletéről valláshoz való viszonyról de mást gondolunk a határvédelemről és a biztonságról is. mindezek alapján tisztelt képviselő hölgyek és urak tisztelt elnök úr biztosnak, biztosra veszem azt hogy sok minden nem fog tetszeni abból önöknek amit én itt most mondani fogok de megnyugtatom önöket abban a tekintetben hogy a magyar embereknek pedig sokszor nem tetszik amit önök mondanak és a magyar embereknek sokszor nem tetszik ahogy önök támadják magyarországot mert hogy amikor önök magyarországot támadják tisztelt képviselő hölgyek és urak akkor önök egy eh, olyan országot támadnak amely a saját erejéből vált európában a probléma részéből a megoldás részévé. az elmúlt években magyarország mindent megtett annak érdekében hogy hozzájáruljon az európai unió fejlődéséhez és mindent megtett annak érdekében hogy az európai unió vissza tudja szerezni az elvesztett versenyképességének legalább egy részét. two thousand and ten ben amikor magyarország jelenlegi kormánya átvette az ország iránytását akkor magyarország a szakadék szélén állt görögországnál is akkor rosszabbul álltunk gazdaságilag és gyakorlatilag az imf lélegeztetőgépén voltunk egy eighty three os államadóssággal twelve five os munkanélküliséggel és olyan seven körüli költségvetési hiánnyal akkor magyarország kormánya egy új nagyjából mindenki által támadott gazdaságpolitikával meg tudta újtani magyarországot helyreálltottuk magyarországon a munka tiszteletét a magyar emberek pedig összefogtak és a teljestményükkel bebizonytották hogy még a legnehezebb helyzetből is van kiút. magyarország a felvett hiteleit visszafizette hét év után el tudom mondani önöknek hogy seven ezerrel többen dolgoznak magyarországon a költségvetés hiánya bőven three alatt van az államadósság évről évre csökken életpályamodelleket indtottunk és ma európában magyarországon a legalacsonyabbak a munkát és a munkahelyteremtést terhelő adók. tisztelt képviselő hölgyek és urak mi magyarok olyanok vagyunk akik szeretik az őszinte és egyenes beszédet. szerintünk az európai unió egyik legnagyobb problémája éppen az hogy a képmutatás és a politikai korrektség kezdi eluralni a párbeszédet és a vitákat. ezért azt javaslom tisztelt képviselő hölgyek és urak hogy itt ma is egészen őszintén beszéljünk egymással. és hogyha egészen őszintén tudunk beszélni egymással akkor azt is beláthatjuk hogy van egy nagyon súlyos vitánk egymással egy olyan ügyben amelyet nyugodtan nevezhetünk európa jövőjét meghatározó sorskérdésnek. mi magyarok ugyanis teljesen mást gondolunk az illegális bevándorlásról és annak hatásairól mint önök itt ebben a bizottságban. magyarország elutastja az illegális bevándorlást magyarország elutastja a kötelező beteleptési kvótát. mi az illegális bevándorlást súlyos veszélynek látjuk és ezt az álláspontunkat bizonytja az elmúlt két esztendő európai történéseinek sorozata is. európába másfél millió illegális bevándorló érkezett teljesen ellenőrizetlenül és szabályozatlanul. megsértették határainkat megtámadták a rendőreinket semmibe vették a jogszabályainkat és nem tartják tiszteletben életformánkat és kultúránkat. az elmúlt két esztendőben európában twenty seven jelentős terrortámadás történt ezekben an meghaltak one three hundred an megsebesültek és az európai unió minden vitán felülállóan minden idők legsúlyosabb terrorfenyegetettségével néz szembe. mi azonban ezt nem vagyunk hajlandók elfogadni. mi nem vagyunk hajlandók elfogadni hogy európában folyamatos fenyegetettség mellett kelljen élnünk. mi magyarok úgy gondoljuk hogy az illegális bevándorlást meg kell álltani. mi magyarok úgy gondoljuk hogy európa határait igenis meg kell védeni és mi magyarok úgy gondoljuk hogy európában a biztonságot helyre kell álltani és ebből a munkából tisztelt képviselő hölgyek és urak mi magyarok kivesszük a részünket. eddig eight hundred millió eurót költöttünk arra hogy megvédjük az európai unió és a schengeni övezet külső határát magyarul hogy megfeleljünk az európai uniós előrásoknak és kötelezettségeknek tisztelt képviselő hölgyek és urak önök nemrég itt ebben a bizottságban egy olyan döntést hoztak amelyek, amely egy soha véget nem érő felső korlát nélküli kötelező bevándorló beteleptési mechanizmusról szól. soros györgy néhány hónappal ezelőtt itt ugyanebben a teremben mondhatott beszédet ő mondta azt korábban hogy az előre látható jövőben az európai uniónak be kell fogadnia legalább egymillió menedékkérőt aztán azt is mondta hogy ha nem lesz egy állandó és kötelező eleme a közös uniós menekültügyi rendszernek akkor az össze fog omlani. és ugye senkit sem akarnak megvezetni azzal hogy ezen nyilatkozatok és az ezen bizottságban meghozott döntés között csak véletlenszerű összefüggés lenne. ez a döntés amely ebben a bizottságban született tisztelt képviselő hölgyek és urak veszélyes európára ugyanis újabb tömegeket győzhet meg arról hogy érdemes megindulni európa felé ez a döntés súlyosan korlátozza az európai országok szuverenitását ugyanis ezzel a döntéssel el akarják venni egyes országok jogát attól hogy magunk döntsük el kiket akarunk beengedni a saját országunkba és kikkel akarunk ott együtt élni márpedig mi magyarok ragaszkodunk ahhoz hogy az erre vonatkozó döntéseket csak mi hozhassuk meg és ezt a ragaszkodásunkat támasztják alá az európai unió vonatkozó szerződései is amelyek világossá teszik hogy a bevándorlási döntések tagállami hatáskörbe esnek. tisztelt képviselő hölgyek és urak tisztelt elnök úr tisztelt bizottság mi magyarok rendszeresen megkérdezzük a magyar embereket arról hogy mit gondolnak a magyarország jövőjét leginkább meghatározó kérdésekről és persze értetlenül állunk azelőtt hogy az európai parlament európai emberek által megválasztott képviselői azért brálnak egy kormányt mert az nemzeti konzultáció keretében kikéri a saját polgárainak a véleményét a legfontosabb kérdésekről. szerintünk helyes szerintünk helyes hogyha az emberek véleményt nyilvánthatnak az életüket nagy mértékben befolyásoló kérdésekről és helyes hogyha a kormányok következetesen képviselik az emberek által kinyilvántott álláspontokat. és magyarország kormánya tisztelt hölgyeim és uraim természetesen megkérdezte a magyar emberek véleményét az illegális bevándorlásról is én nem tudom egészen pontosan hogy önök közül hányan jönnek olyan országból ahol elmondhatják hogy ebben a rendkvül fontos kérdésben megkérdezték az embereket és nem tudom hogy egészen pontosan hány ember világosan és közvetlenül kinyilvántott akaratára tudnak hivatkozni amikor a migrációról vitázunk. mindenesetre magyarországon a kötelező beteleptési kvótáról szóló népszavazás során több mint three millióan a nemzeti konzultáció során pedig több mint two millióan mondták el hogy mit gondolnak illegális bevándorlásról márpedig a magyar emberek tisztelt hölgyeim és uraim nemet mondtak az illegális bevándorlásra és nemet mondtak a kötelező beteleptési kvótára márpedig a magyar kormány a magyar emberek akaratát képviseli és a magyar emberek álláspontját jelenti meg. továbbra is harcolni fogunk a magyar emberek érdekeiért és továbbra is harcolni fogunk magyarország és a magyar emberek biztonságáért és higgyék el tisztelt képviselő hölgyek és urak hogy a legutolsó lehetőségig elmegyünk minden olyan ügyben ahol a magyar emberek kinyilvántott akaratával ellentétes döntés születik. tisztelt képviselő hölgyek és urak éppen ezért az ehhez szükséges vitákat megvvtuk eddig is és meg fogjuk vvni ezután is. ezért jöttem el ma ezért köszönöm az önök meghvását ezért köszönöm a vita lehetőségét és természetesen magyarország kormánya a jövőben is mindig készen áll arra hogy megvédje a magyar emberek álláspontját megvédje a saját álláspontját. mi azt gondoljuk hogy európában a vita ténye nem rossz hanem jó hr hogyha van lehetőség arról hogy vitázzunk az azt jelenti hogy van demokrácia is. köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket köszönöm a lehetőséget köszönöm a hazám számára mutatott kitüntető és megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen. Következő hozzászólink Pardavi Márta, aki a Helsinki Bizottság társ elnöke. 10-12 perc van, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, miniszter úr, tisztelt képviselők. Üdvözlöm önöket, és köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek ma önök között. Valóban ez megtiszteltetés számomra egy emberjogi szervezet képviselője vagyok, amely 89-ben jött létre. Feladatunk az, hogy védjük az emberi jogokat Magyarországon. A Helsinki Bizottság alapvetően a menekültek védelmére koncentrál, a jogaik tiszteletben tartásra a büntetőjogi eljárások során, illetve e, e, éppen ezért Vaszlav Havel díjra is jelöltek minket idén az Európa Tanácsban, illetve az emberjogi portugál díjra is jelöltek bennünket. Ezért vagyunk ma itt, és nagyon nehéz nekem ezen a ponton bármit mondani a miniszter úr által említettek dolgokról, mert igazából olyan dolgokra szeretnék koncentrálni, amelyekről eddig nem esett szó. Olyan fontos közös értékekre gondolok, amelyek az eddigi hozzászólásokból nem derültek ki. Gondolok itt az emberi jogokra, illetve a jogállamiságra. Ezek olyan alapvető értékek, amely az Európai Unióról szóló szerződés kettes cikkében is eh, lefektetésre kerültek. Ezek alapvetően az Európai Unió eh, és az európai integráció alap pillérei. Magyarországon ugyanakkor azt láttuk az elmúlt évek során, hogy a magyar kormányzat szisztematikusan gyengítette a jogállamiságot, illetve a fékek és ellensúlyok rendszerét. Az alapvető értékeket egyre nagyobb veszély fenyegeti, egyre gyakrabban eh, nem tartják ezeket tiszteletben nagyon gyakran előfordul az, hogy a, illetve egyre inkább jellemző, hogy a civil szervezetekkel szemben, ennek a túlzott kormányzati hatalommal szemben fontos a közvélemény, a közrésztvétel a demokratikus folyamatokban, hogy elszámoltassák a kormányzatot, ehhez fontosak a civil szervezetek, ehhez kell egy szabad és plurális média és egy teljesen szabadon működő civil társadalom. A civil társadalomnak számos szerepe van, de az egyik ezek közül a, különösen fontos itt ma, ez pedig az, hogy megmondjuk az igazat a hatalomnak. Emberjogi szervezetként mi az egyént, az embereket védjük, és védjük a társadalom egészét a hatalmi túlkapásokkal szemben, az alapvető értékek megsértésével szemben a kettes alapcikre kell itt ismét, hogy visszautaljak. Ezért vagyunk mindannyian itt ma. Amikor a magyar kormányzat érveit hallgatom, és a amikor azt mondják, hogy politikai támadás ez az egész vita, nem más, a magyar sajtóban ezt olvashatjuk úton útfélen, vagy azt is mondták, hogy a belpolitikába beavatkozik eh, Európa, a tagállami kompetenciákba, hatáskörökbe nyúl bele Európa a magyar kormány pontosan azt kérdőjelezi meg, hogy ezek közös európai értékek. Ugyanakkor a civil társadalom szerepe pontosan az, hogy az európai intézményeket is arra sarkalja, akárcsak a kormányzatokat, hogy a közös értékek érdekében járjanak el. A kritikus és pluralista vélemények egyre kisebb térben tudnak érvényesülni, ez különösen aggasztó tendencia, főként az elmúlt évben. Ez természetesen nagyon agresszív propaganda kampányjal kezdődött 2013-ban, a, illetve olyan intézkedésekkel folytatott, amelyel megpróbálták megfélemlíteni a független civil szervezeteket, illetve elhitelteleníteni őket. Olyan civil szervezetekről beszélünk, amelyek elszámoltatják a kormányzatot az emberjogi kötelezettségei tekintetében, a korrupciós harc, a környezetvédelem, a demokrácia, illetve a jogállamiság tekintetében. Nyilván önök is emlékeznek, hogy milyen vizsgálatokat kezdtek ok nélkül. 2014-ben még egy olyan civil szervezet irodát is megszálltak a rendőrök, akik a norvég alaptól kaptak pénzeket. Más olyan intézkedéseket is tettek, amelyek a független civil szervezeteket támadják. Például alaptalan vádak hangzanak el a kormányzati szereplők nélkül, vagy a Fidesz kormányzópárt részéről félrevezető, vagy meg nem igazolt vádakkal illetik ezeket a szerzőket. A nemzeti konzultációk sora és az a kampány, amely az előző évek során, illetve idén is azt mutatta, illetve oda vezetett, hogy tele plakátolták Magyarországot, az európai intézményeket, támadó plakátokkal megpróbálják megfélemlíteni az országot egy migrációs terv rémével fenyegetve az embereket. Alapvetően az egyéneket és a csoportokat célozzák, azokat, akik a közügyekben véleményt nyilvánítanak, főként akkor, hogyha a kormányzattól eltérő véleménynek adnak hangot. Ez nem az európai demokrácia közös értékeihez tartozik. Az ENSZ külön megbizotja is eltagadott Magyarországba, és jelentést készített ez év márciusában az emberjogvédők témájában, ahol aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy folyamatosan megbélyegzik az emberjogvédőket Magyarországon, hogy mennyire borzasztó nyelvezetet használnak a vezető kormányzati szereplők, és hogy ez hogyan befolyásolja azt, ahogy a közvélemény vélekedik a civil társadalomról. Májusi állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította a magyar kormányzatot, nyilván emlékeznek, hogy vonják vissza az akkori még törvénytervezetet a külföldről finanszírozott szervezetekkel kapcsolatban, ugyanakkor június 13-án mégis elfogadta a Magyarország gyűlés ezt a jogszabályt, amely um, civil szervezet ellenes törvényként is ismert óriási figyelmet kapott ez nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Ezen törvény értelmében bármiféle olyan civil szervezet, amely több mint 23 ezer euró értékben kap finanszírozást külföldről. Külföldről támogatott civil szervezetként kell, hogy bejegyezze magát. Ez jöhet ez a pénz az Európai Bizottságtól, ENSZ szervezetektől, magántámogatóktól, majd külföldön élő magyar személyektől, vagy olyan eh, magánemberektől, akik úgy döntenek, hogy a magyar civil szervezeteket külföldön támogatják ez, hogy kül, ez a megbélyegzés, hogy külföldről támogatott, vagy ez a e, címke mindenhol meg kell, hogy jelenjen e, nyomtatásban, illetve digitálisan is. Hogyha valaki nem tartja be ezt a törvényt, akkor olyan büntetőjogi eljárást vonhat, e, vonhat maga után, amely nem csak büntetéseket, hanem egy olyan bírósági határozatot is magával hozhat, amely az adott civil szervezetet felszámolják, megszüntették. Egy héttel a törvény elfogadás után Velencei Bizottság ki nyilvánította, hogy még ha legitim célja is vannak is annak a törvénynek, kitétenek ennek a jogszabálynak, nem lehet megbélyegezni a civil szervezeteket, nem lehet őket így korlátozni. Aránytalan és szükségtelen beavatkozás. Ez a szólásszabadságba, illetve a gyülekezési szabadságba a diszkriminációmentességgel is szemem egy. Így 2017. júliusában az Európai Bizottság úgy döntött, hogy jogsértési eljárást indít a, a civil szervezet ellenes jogszabály miatt Magyarországgal szemben. Sok magyar civil szervezet nyilvánosan is kinyilvánította azt a véleményét, hogy ez a jogszabály teljesen szükségtelen egy demokratikusan működő társadalomban, megbélyegző és káros. Szükségtelen, mert a magyar civil társadalom már most is átlátható módon működik a magyar jogszabályok értelmében, és megbélyegző jellegű, mert azt vonza magával, azt sugalja, hogy a külföldről kapott eh, finanszírozással működő civil szervezetek veszélyeztetik a Magyarországot. És káros, mert a kölcsönös bizalmat aláása a mm, szólásszabadságot kérdőjelezi meg. Félő, hogy az ugyanan elfogadott jogszabály nem az utolsó ilyen eh, lépés, hiszen évek óta kampányolnak a civil szervezetek ellen a kormány részéről. Éppen ellenkezőleg ez még csak eh, a kezdete egy olyan hosszú folyamatnak, amely szorosan követi az orosz modellt. A civil szervezet ellenes törvény a ö, hasonló orosz törvény másának tekinthető, amelyel tulajdonképpen a civil szervezeteket lehetetlenítették el Oroszországban. Oroszországban több fontos civil szervezetnek is be kell zárni az irodáit, mert külföldi ügynöknek minősítették ezen törvény alapján. Hasonló tehát ez az egész az orosz kampányhoz. A civil szervezetekkel szembeni kampány, például az én szervezetemmel szembeni kampány is nagyon hasonlít az oroszországi eseményekhez, ez roppant aggasztó. A kormányzat nemzetbiztonsági kockázatokkal fenyegeti az országot. Már november végén miniszterelnök és más kabinetminiszterek arról beszéltek, hogy a hírszerző ügynökségeket arra utasították, hogy vizsgálják, hogy az úgynevezett soros hálózat Brüsszelhez hogyan kapcsolódik, például az Európai Parlament ezért az Európai Bizottsághoz. Magyar állampolgár ként elszomorító és bosszantó, hogy ahelyett, hogy a toleranciát segítenék, a magyar kormányzat az intoleranciát fűti az adófizetők pénzéből. Ráadásul eh, a plakátok, a Brüsszel ellenes kampányok, illetve újsághirdetések, amelyeket nyilván önök is láttak, emellett a nemzeti konzultált konzultációs terv is az idegen gyűlölet eh, illetve az intoleranciát korbácsolja eh, fel. A migránsokkal szembeni félelemkeltés eh, is oda vezetett, hogy a társadalomban elharapózik a félelem, illetve a gyűlölet. A kis helyi közösségekben például a helyiek megakadályozták, hogy egy faluban pihenjenek migránsok. oltási bizonyítványt kellett egy helyi rendelet értelmében bemutatniuk az odaérkező bevándorlóknak. Ezek olyan rasszista tendenciák, amelyek nyilván Európa szerte megtalálhatóak, mégsem maga a kormányzat az, aki felkorbácsolja és terjeszti ezeket. Ráadásul az adófizetők pénzéből. A politikusoknak és a kormányoknak jó példával kell előjárniuk. A magyar kormány ugyanakkor nagyon aggasztó és veszélyes példát mutat az emberi jogok, illetve Um, a jogállamiság védelme terén. Az én hazámat egyre gyakrabban uh, uh, emlegetik Európa szívében egy illiberális állam példájaként. Láthatjuk, hogy hogyan um, másolják le ezt a példát, főként Lengyelországban, nem csak ott az évek során, például idén is az Európai Bizottság jogsértési eljárást indított jogállamiság és emberjogi ügyek témájában Magyarországon. Ugyanakkor ezek a jogsértési eljárások önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a rendszerszerű jogállamiság elvét sértő intézkedéseket valahogy um, um, leküzdjük. Ezek jó dokumentált esetek, ugyanakkor felhívnám a figyelmüket arra, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, mielőtt túl késő lenne. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Now we listen. Nagyon köszönöm. Most pedig Poják Gáborral folytatjuk, aki a Pécsi Tudományegyetem docense és a Mérték Média Elemző Műhely vezetője, aki szintén 10-12 perc áll a rendelkezésére. Ja. Thank you, Mr. Chair, Mr. Minister. Köszönöm, tisztelt elnök úr, kedves európai parlamenti képviselők. Azért vagyok itt, hogy a magyar média helyzetről beszéljek, a magyar média szféráról. Nekem más véleményem van arról, hogy milyen a magyarokkal történő párbeszéd. Hallhatták a miniszter úrtól, de azt is meglát, meghallhatják majd, hogy nekünk milyen érveink vannak. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy van-e ma sajtószabadság Magyarországon. Nekem a válaszom erre az, hogy van még, sajt, van még szabad sajtó, de nincs sajtószabadság. A sajtószabadság ugyanis sokkal többet jelent, mint az, hogy pár bátor újságíró küzd a sajtószabadságért. A sajtószabadság azt jelenti, hogy minden egyes újságírónak ugyanannyi joga van arra, hogy írjon, mint bárki másnak, és ugyanannyi joga van összegyűjteni az információkat. A Fidesz szeretné elterjeszteni a saját média gyakorlatát, helyzetet, és az úgynevezett média egyensúlyt szeretné megteremteni, vagyis a kormánypárti médiának az erejét szeretné megerősíteni a bal médiával szemben. Ez pedig csak olyan sajtószabadság esetén működhet, hogyha a, hogy a új perspektívákat nyitnánk. A valóság azonban teljesen más, az elképzelt média egyensúly nem valósul meg, ugyanis nem férnek hozzá a különböző média, médiák, médiumok a média rendszerben a forrásokhoz, és a gazdasági információs rendszer sem úgy áramlik, mint ahogyan kellene. Ezek annak a médiapolitikának az alapjai, amelynek értelmében a média kizárólag a politikai kommunikáció eszköze egy olyan médiarendszer, ahol a kritika, a bírálat mindig támadásként van felfogva, és soha nem érvek ütköznek egymással, hanem külföldi ügynöknek címkézik azokat, akik bírálják a kormány politikáját. Egy olyan médiapolitika valósul meg, amelyben nincs szociális párbeszéd, nincs nyitottság. A magyar médiarendszer 2010 óta nagy változásokon ment át. A 2008-as gazdasági válság a magyar reklámpiacot meggyengítette, és már nem volt eléggé profitot termelő a nyugati befektetők számára. A, a médiapiacon nagy eladások történtek. A Deutsche Telekom is például eladta a részesedését, és olyan üzletemberek vásárolták meg ezeket a részesedéseket, akik a Fideszhez közel vannak. Enni Vajna például, aki kormánybiztos, és aki a kaszinó licenszeket is birtokolja, vagy Mészáros Lőrinc, aki Orbán miniszterelnök szomszédja, vagy Matolcsi Ádám a Magyar Nemzeti Banktól. Kérem, hogy hadd mondjak egy pár tényt, és ezek csak tények lesznek a magyar médiarendszerrel kapcsolatban. Ezek egy olyan mozaikok, amelyek egy soft cenzorsipet, cenzorságot mutatnak, és amelyek egy igen összetett rendszernek a részesei, ahol is a Fidesz teljesen uralni akarja a médiát az interneten, a vidéki médiumokban és az újságforgalmazásban úgy általában szeretnék átalakítani a médiarendszert, és ez egy politikai beavatkozásnak az eredménye. Például az egyik kereskedelmi tévé, a TV2, Andy Vajna tulajdonában áll. Vajna az egyetlen mm, mindenhol elérhető rádió, illetve e, bulvárlap is az övé. 2014-ben e, Andy Vajnának semmiféle, nem volt egyáltalán jelen a médiapiacon. A TV2 2 TV2 kapja a legtöbb e, állami reklámot, és így teljesen aránytalanul van jelen a piacon. Az RTL Klub a fő versenytársa, a több, többen nézik ezt a műsort, még, ezeket, mégis 20 több reklám megy Andy Vajna TV adóján. 2016. októberében Pecina osztrák, osztrák befektető felvásárolta a Népszabadság újságot, amely kritizálta a kormányt, és amely tényfeltáró riportokat készített. Majd bezárták a, népszabadság, a MediaWorks, amely a Népszabadság tulajdonosa, és amelynek 12 regionális újság is a tulajdona, eladásra került, és pár, kép, pár hónappal később, 2017-ben Mészáros Lőrinc, Orbán barátja megvásárolta ezt a céget, és így Mészáros Lőrinc 12 vidéki napilapnak, valamint számos számos helyi rádióadónak is a tulajdonosa lett 2016-ban. 330 millió euró volt ez. A Magyar Idők, amely egy kormánypárti, kormánypárti újság, 90%-ban állami reklámokból tartja fenn magát, és nincs semmiféle statisztika arról, hogy mennyien olvassák ezt az újságot. Vannak hasonló média, médiák, és Mészáros Lőrinc által működtetett újságok 50%-a a kormány, kormány reklámaiból tart, tartja fenn, fenn magát. A, a nézők, illetve az újságoknak, az olvasóiak a számát viszont nem tartják, tartják számon. Az európai versenyjog értelmében vannak olyan eszközök, amelyekkel fel lehetne lépni olyan kormánybeavatkozások ellen, amelyek a médiaszabadságnak ártanak interjúk, 2017 elején készített interjú, újságírókkal készített interjúk értelmében látható, hogy a Fidesz a kormánypolitikáját újságokban reklámozza, és bizonyos újságokban megjelennek olyan cikkek, amelyek a kormány által nem szeretett személyekről szólnak. A média szervezetek a kormány, kormány égisze alatt együtt működnek és együtt dolgoznak vannak. A médiapiaci eh, átalakulás nem lett volna lehetséges, hogyha a médiatanács eh, nem hozott volna olyan döntéseket, amelyeket hozott. Egy 2010-es jogszabály értelmében született meg a média tanács, amelynek a tagjai kizárólag a Fidesz által kiválasztott emberekből állnak, és amely a rádiófrekvenciákat nak a kiosztásáról döntenek. A média tanács olyan vállalatokkal működik együtt, akiknek szoros, akiknek szoros kapcsolataik vannak a kormányzati szereplőkkel, és így a megfelelő jogszabályok sem tartanak, sem, sem tiszt őket tiszteletben. Az európai intézmény intézményeknek lehetőségük van arra, hogy a függetlenséget nem csak mint formális elvárást szabály, szólítassák meg, hanem fellépjenek olyan döntések ellen, amelyeket a jogszabályozó hatóságok hoznak. Az európai média rendszerben a közmédia alapvető az információ sokszínűségét kell, hogy védje, viszont ezeket az intézményeket, ezeket a szolgálatokat nagyon könnyen át lehet, a, át lehet alakítani az aktuális politikai szükségletek kiszolgálóivá. Látható, hogy nem átlátható a, a média rendszer, nincs független felügyelet, és így politikai hatás könnyen érvényesülhet. Ezek a finanszírozási formák pedig ahhoz vezetnek, hogy a média rendszer torzul, és az állami támogatással kapcsolatos EU-s jogszabályok sem kerülnek betartásra. A magyar állam tehát látható, hogy ezeket a jogszabályokat nem tartja be. Az Európai Bizottságnak pedig van hatásköre arra, hogy fellépjen ezen helyzet ellen. Hogyha ez megtörténne, akkor az akkor a kormányzati propaganda ellen is felléphetnének. A médiarendszer átalakítása azt mutatja, hogy a kormány aláássa a jogállamiság alapvető pilléreit, teljes gazdasági szektorokat foglal el, és megpróbál mindenféle autonómiát eltüntetni. Az európai vita, amely a magyar média rendszerről szól, és amely már évek óta, évek óta folyik, megmutatta, hogy egy autoriter kormány hogyan működhet az európai politikai szintéren. Mire van szükségünk? Egy egész Európa egy erős Európára, és több egyértelmű megfogalmazásra. Köszönöm. Thank you, and now... Köszönöm. Most pedig az utolsó hozzászólónak adjuk meg a szót. Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. 10-12 perc van, uram, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, meghívott vendégek, hölgyeim és uraim, tisztelt EP képviselő urak és asszonyok, köszönöm szépen a meghvást engedjék meg hogy mint egy jogi közjogi elemző intézetnek a vezetője igyekezzek a politikai és jogi tényekre egyaránt figyelemmel lenni és egy újféle esetlegesen önök számára újféle megvilágtásba helyezni ezt a vitát amiért mindazonáltal hálás vagyok én is hogy jelen lehetek ezen a meghallgatáson azt mondanám hogy menjünk vissza kvázi a kezdetekhez two thousand and ten hez. two thousand and ten ben magyarországon választásokat tartottak még az előző eighty nine ninety ben elfogadott választási rendszer alapján ami a maihoz hasonlóan különben egy vegyes rendszer volt. ezen a választáson a jelenlegi kormánypártok a fidesz és a kdnp kétharmados többséget szerzett választópolgárok a második forduló előtt úgy járultak az urnákhoz illetve a második fordulóban úgy járultak az urnákhoz szavazóurnákhoz tisztában voltak vele hogy ha a fideszes egyéni jelöltekre szavaznak akkor orbán viktor nem abszolút többséget hanem kétharmados többséget fog kapni a magyarországgyűlésben. magyar közjogi hagyományok alkotmányos szabályok szerint ez a kétharmados többség egyértelmű alkotmányozó felhatalmazást jelent azért vezettem gy ezt most elő mert ugye azok a viták amelyekről most itt szó van részint részint a megelőző években is szó volt azok túlnyomó többségében two thousand and ten eleven óta zajlanak akkor a magyar országgyűlés az alkotmányozó hatalmával élve új alaptörvényt fogadott el akkor az alaptörvényt kritizálták nagyon sokat média új médiatörvény elfogadásra került választási rendszer reformja megtörtént igazságszolgáltatási reform megtörtént új médiaszabályozást fogadtak el hadd ne soroljam. valamennyi ilyen tpusú döntés kivvta úgy a nemzetközi kritikusoknak az igen éles hangját úgy pedig szintúgy pedig a belföldi a kormánypártokkal nem szimpatizáló ellenzéki illetve egyéb elemzőknek, értelmiségieknek az ellenszenvét. És bár egyféle optikai csalódásként lehet értékelni azt, hogy ekkoriban Magyarország a reflektorfénybe került, ugye nagyon sok kötelezettségszegési eljárás indult az ország ellen, azért hagy emlékeztessem önöket arra, ezen a héten néztem össze a kötelezettségszegési eljárók statisztikáját az elmúlt, hét, e, elmúlt tíz évben bocsánat, Magyarország lényegében folyamatosan a középmezőnyben van az Európai Uniós statisztikák szerint a kötelezettség megindított és folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások számát tekintve two thousand and sixteen os legfrissebb adatsor szerint az one five hundred and seventy az európai unióban folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásból fifty seven volt magyarország ellen folyamatban ezzel az ország a thirteen ebben a rangsorban mindösszesen az eljárások three six a folyik ellene. tehát nyilvánvalóan vannak jogi tpusú ellentétek az uniós másodlagos jog és a magyar szabályok között de ezek legalábbis az unió saját statisztikái alapján nem olyan kirvóak mint akár más nagyobb tagállamok esetében németország spanyolország amelyek ezeket a rangsorokat szokták vezetni. mégis mi volt ezeknek és mi a mostani vitáknak is az alapja? nyilvánvalóan az azért folynak politikai szintű eljárások is a magyar kormányzat illetve országgyűlés döntéseivel szemben és azért vannak folyamatban jogi eljárások is mert az alapvető kérdés ami itt felmerül szerintem az az nyilvánvalóan hogy a magyar kormány vagy a magyar országgyűlés megtehette volna e ezeket a lépéseket önállóan önálló hatáskörben vagy szól a másik érv ezek részint vagy teljes egészében európai uniós kompetenciák ergo az európai uniós szervek jogosultak ezeket számon kérni. az én értelmezésem szerint tehát itt nem demokráciavitáról nem jogállamiságvitáról van szó hanem egy szuverenitás vitáról van szó. a vita háttere pedig az hogy sajnálatos módon lényeges közjogi illetve húsba vágó társadalompolitikai kérdések döntések ügyében nincs tisztázva jelenleg sem politikailag sem jogilag hogy mi tartozik kizárólagosan a tagállam szuverenitásába illetve mi tartozik eu s hatáskörbe itt nem csak kormányok országgyűlések és brüsszel közötti vitáról beszélek hanem számos tagállami alkotmánybróság is vitában áll az európai unió bróságával hogy ki jogosult a tagállami alkotmány illetve az uniós jog összeütközése esetén értelmezni az összeütközésre vonatkozó szabályokat unióbrósága nyilván azt mondja hogy csak ők jogosultak erre számos alkotmánybróság a cseh a német vagy a magyar azt mondja hogy a tagállami alkotmánybróság jogosult dönteni hogyha összeütközés van az uniós jog és a tagállami alkotmány között. A miért feledkeztünk el vagy miért feledkezett el az európai unió arról hogy ezeket a kérdéseket hatáskör kérdéseket pontosan preczen definiálni kellene. a véleményem szerint azért mert a, az unió illetve jogelődei azok lényegében ugye egy gazdasági együttműködésként indultak el és a gazdasági konjunktúra időszakában nyilvánvalóan számos tőke szabad mozgásához munkaerő szabad mozgásához szolgáltatások szabad mozgásához kapcsolódó szakpolitika integrálódott illetve jelent meg az uniós másodlagos jog szintjén és minde, mindaz ami a gazdasági konjunktúra időszakában történt nyilvánvalóan többé kevésbé problémamentesen de még abban az európai unióban vagy jogelődjeiben melyet lényegében a nyugat európai tagállamok alkottak ott az ilyen tpusú szuverenitásviták viták nem törtek ilyen élesen a felsznre. de az elmúlt fifteen évben mondjuk durván egyre több eurokrata nyelven fogalmazva kihvással szembesült az európai unió egyrészről csatlakoztak volt szocialista államok a keleti blokk térségéből amelyek teljesen más politikai és jogi kultúrával és más szuverenitás élménnyel brnak mint a nyugat európai államok gondoljanak bele hogy egy olyan ország vagy országok számára amelyek eighty nine ninety ben nyerték vissza az önállóságukat teljesen más jelent az a fogalom hogy saját hatáskör saját döntés szuverenitás mint egy a második világháború után szovjet iga alá nem került nyugati ország számára. de nyilvánvalóan beszélhetünk a begyűrőző gazdasági pénzügyi válságról az európai unió illetve az európai térség csökkenő geopolitikai súlyáról a határainkon kibontakozó háborús konfliktusról ukrajnában az elbukott európai alkotmányozási folyamatról illetve hát nyilvánvalóan az elmúlt évek slágertémájáról a tömeges migráció problémájáról. tehát mg a gazdasági konjunktúra időszakában kvázi a jólét és a prosperitás elnyomta a nemzeti identitás illetve a szuverenitás kapcsán amúgy meglévő, a felszín alatt meglévő kérdéseket. Problematikusabb időszakban, amikor az ügyek megoldásért kiáltottak, előtérbe került a szuverenitásnak a, a kérdésköre, és mivel a legtöbb válságra az unió, illetve az uniós szervek nem voltak képesek hatékony megoldásokat adni, ezért számos állam úgy gondolta, hogy akár a belső problémáit, akár a nemzetközi vagy európai szintű ügyeit problémáit önállóan szeretné megoldani. és innen innen datálódnak az én észrevételem szerint ezek a viták hogy ezek a tagállami szinten meghozott valóban lényeges legtöbb esetben nem kizárólag de legtöbb esetben közjogi illetve lényeges társadalompolitikai kérdéseket illető érintő döntéseket meghozhat e egy országgyűlés vagy ezen téren korlátozva van vagy ki is van véve a kezéből a döntés lehetősége mert hogy az európai uniós hatáskör. és hogyha szuverenitásról beszélünk akkor egész egyszerűen nem kerülhető az meg hogy valójában nyilván a szuverenitás felfogások mögött világnézeti identitásbeli vita áll. az se világos az uniós szerződések szerint és itt most idéznék a európai parlament two thousand and sixteen januári összeálltásából ami a jogállamiság mechanizmusokról szól az európai uniós szerződések nem adnak definciót az európai uniós értékek mibenlétére. számomra nem világos és ezen is megy a vita hogy az uniós értékek jelentik a nemzeti alkotmányos identitásoknak a határát a limitét vagy pedig éppen hogy az európai uniós értékeknek kellene tiszteletben tartaniuk a nemzeti identitásokat. nyilván ez a világnézeti vita nemzeti identitás és európai uniós értékek kapcsán abba torkollik hogy az egyik oldal azt mondja hogy egy multikulturalizmuson alapuló ö, egyenlőségelvűsön alapuló semlegességen alapuló és a teljes megértésen alapuló föderatv európai unióra van szükség a másik oldal pedig azt mondja hogy egy a nemzet, nemzetállami szuverenitást tiszteletben tartó nemzetek európájára van szükség. nyilvánvaló módon az elmúlt időszak magyarországgal kapcsolatban felmerült vitái az én értelmezésemben erre a szuverenitás kérdésre vezethető vissza hogyha valóban erről folyna a vita és nem különböző technikai eljogiastott kérdésekről hogy nem is tudom mit olvastam itt ebben az ep határozatban hogy a lukács, a lukács archvum megszüntetésének veszélye az komoly jogállamiság problémákat vet fel magyarországon tehát ha nem ilyen szinten folyna a vita hanem komoly diskurzust tudnánk folytatni nemzeti identitásról az európai úgynevezett európai uniós értékek valódi tartalmáról mit jelent a jogállamiság mit jelentenek az emberi jogok akkor azt sokkal értelmesebbnek és őszintébbnek tartanám és hogyha egy ilyen vita kezdődik el abban, abban is nagyon szvesen részt veszek. köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most akkor megnyitjuk a vitát a képviselők kérdéseivel. A koordinátorokkal kezdjük a hozzászólók sorát. Jelezték korábban, hogy mikor ugrik be valaki a helyett árnyékeladóként, tehát ez előre jelezték a képviselők, két perces szigorú hozzászólási időket szabunk ki, a, és 10 kor be kell fejezzük a vitát, hogy lehet, hogy nem marad idő a végén a kérdésekre, azon igyekszem mindenkinek szót adni. Szigorúan két percben tehát. A néppárttal kezdjük, Holmájer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, először is köszönöm, hogy eljött, és hogy a magyar kormány még a nehéz vitáknak is néz elébe, mindig készen áll ezeken a vitákon részt venni. Ebben különbözik a magyar kormány azoktól, akik vagy nem jönnek el ezek ilyen vitákra, vagy ha eljönnek is, mint például a Panama Szakbizottság üléseire, nem válaszolnak a kérdésekre. Azt is nagyra értékelem, hogy a szerződésszegési eljárás ügyében szemben a lengyel kormányjal elfogadták a Velencei Bizottság részvételét, ugyanakkor, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy a lengyel kormányt miért nem kérjük számon holott önök jobb példát nyújtanak. Ha nem is értünk egyet önökkel, úgy tűnik önök még mindig a jobb variáció, mint mondjuk a lengyel kormány, és a lengyel kérdésben látni kell, hogy a lengyel kormány is alákevesse magát a Velencei Bizottság vizsgálatának. Önök ezt megtették. Amit pozitívan látok, az, hogy a gazdasági fejlődés, amely végre elért ö, ö, egy olyan lakossági réteget, amely korábban nem látta előnyeit, ennek világos nyomait látjuk már Magyarországon, a bérek, a kis és középvállalatok körében is növekedtek 14 százalékkal, ami szokatlan Európában, és ez mindenképpen pozitív társadalmi fejlő, fejleményeket is tükröz, és a nemzetközi szervezetek is, amelyek ö, ezeket mérik, pozitívan értékelték. Ahol azonban némi problémát látok, a nem differenciált kezelése, az illegális bevándorlást összemosva általában a migrációval és a terrorizmussal. Nagyon egyoldalú megvilágítása ezeknek a jelenségeknek, hiszen a terroristák minden utat felhasználnak, minden módon, akár migrációs tömeggel is bejöhetnek, de repülővel, vonattal, busszal mindenképpen be fognak jönni. Tehát nem lehet differenciálatlanul összeket, összemosni a két jelenséget, hogy egy, egy normális migráns automatikus terrorista veszélyt jelent. Ez a fajta megfogalmazás elfogadhatatlan mert azt a benyomást kelti, hogy minden migráns automatikusan terrorista veszélyt jelent. Ezért kérem önt arra, hogy ezt a narratívát változtassák meg, és Magyarországon is másképp beszéljenek erről. Rendben, mindenkit kérek, hogy tartsa be a két perces hozzászólási idejét. We, we have to all the speakers were very... Kérek mindenkit, az eddigi hozzászólóink nagyon jól viselkedtek, kérek mindenkit, hogy ugyanezt tegyék meg Niedermüller úr következő a szocialista frakció Miniszter úr, engedje meg, hogy két rövid kérdést tegyek föl. A magyar miniszterelnök október 27-én az állami rádióban eh, azt mondta, hogy az általa soros szervezeteknek nevezett eh, szervezeteket, azokat nemzetbiztonsági eszközökkel, titkosszolgálati eszközökkel kell megfigyelni ahhoz, hogy tudjuk, hogy ezek a szervezetek mit csinálnak. Azt kérdezem öntől, eh, hogy ez azt jelenti, hogy a kormány titkosszolgálati eszközökkel megfigyeli és lehallgatja azokat a szervezeteket, politikusokat, amelyeket a soros ügynökséghez tartozónak e, vél. E, ez azt jelenti, hogy a kormány a magyarok egy részét képviselő politikai ellenzéket azt nem a demokratikus intézmény részének tekinti, e, hanem a Magyarországot veszélyeztető ellenségnek tekinti. A második kérdésem az arra vonatkozik, hogy a kormányszóvivő néhány nappal ezelőtt itt Brüsszelben eh, egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ezek a, ezeken a meghallgatásokon boszorkányüldözés folyik, hogy ezek a meghallgatások őt eh, kommunista kirakat perekre emlékeztetik. Szeretném kérdezni önt, miniszter úr, hogy osztja-e ezt a véleményt? Önnek az-e a benyomása, hogy itt boszorkányüldözés folyik, illetve hogy önt ez a meghallgatás valóban kommunista kirakatperekre emlékezteti-e? Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen. Az ECR frakció nevében Stevens asszony parancsoljon. Um, Mr. Stevens is uh, left. Uh, Mr. Jurek, my apologies. Uh... Elnézést. Jurek Jurek úr, Stevens asszony helyett két percen parancsolja. Przede wszystkim chcę podziękować e, za Państwa obecność wśród nas, Państwa... Nagyon köszönöm, nagyon örülök, hogy e, itt vannak. Nagyon köszönöm, hogy e, bemutatták a véleményüket. Itt a pluralizmus látható, az, hogy milyen sok különböző vélemény van Magyarországon. Először is a miniszter úrtól szeretnék kérdezni. Szeretném megkérdezni tőle, hogy beszéltünk itt a gazdaságról természetesen, na már most milyen reformok mentek végbe, hogyan reformálták az állampolgársági jogokat. Ezekről az állampolgársági jogokról nem nagyon beszéltünk itt a vita során. Az, azt is szeretném tudni, hogy az állampolgári jogokról mit gondolnak. Párdevi, asszony, Párdevi asszonytól pedig lenne, hoz lenne egy nagyon konkrét kérdésem. A Helsinki Bizottságnak mi hiányzik? Mi az, ami nem adott? Mi az, ami hiányzik a szabadságjogok megvalósulásához? Egy, a civil szervezetek nem általánosságban szoktak felszólalni, hanem konkrétan védnek valamit, ami pedig Poják professzort illeti, hogyan működik hogyan működtek a szocialista kormányok alatt a gazdasági kapcsolatok. Akkor is volt sajtó nyilván. Láthatjuk, hogy ez a helyzet egy folyamatosságot mutat. Szent úrtól is szeretnék kérdezni, méghozzá azt, hogy a civil szervezetek nek Magyarországon különböző álláspontjaik vannak, vagyis minden egyes civil szervezet bírálja a kormányt, de azért mégiscsak vannak olyan civil szervezetek, amelyek ellentétes álláspontot képviselnek. Holmeyer kollégára reagálva. Bocsánat, be kell tartsuk az időt, nincs több ideje, lejárt a két perce, mondja az elnök. Senki sem mehet túl két percen, senki nem ment túl két percen, feltettette a kérdéseit. Következő Alde részéről Michel úr két percben. Ça fait Immár hét éve, immár hét éve láthatjuk, hogy az önök hatóságai ö, nem tartják tiszteletben az európai értékeket, a szerződéseket, illetve a csatlakozási feltételeket, amelyeknek, ha jól tudom, önszántukból ö, csatlakoztak. Az európai intézmények mindezidáig ö, hallgatták, hogy önök hogyan sértegetik az Európai Uniót, miket fogalmaznak meg az Európai Unióval fel ellen. Ön, miniszter úr, ma is cinikus volt és provokált minket azt látható, hogy az Európai Unióval szemben például nem említette azt, hogy, hogy Magyarország az Európai Uniós alapokból kap finanszírozást, és ezzel az állampolgárok élete jobbá válik. Az úgynevezett nemzeti konzultációk, amelyek a soros tervről szóltak, illetve az Állítsuk meg Brüsszelt kampány, azt jelenti, hogy önök propaganda célokra, valamint manipulációs célokra használják ezeket a kampányokat. Ez az igazság, ez az én meggyőződésem, az ön az önök demokrácia, demokráciáról alkotott képe nem felel meg sem a demokráciának, sem az európai értékeknek. Ahogy önt hallgattam, elképedve látom, hogy a demokrácia, illetve az emberi jogokról kialakított képe egyértelműen olyan kormányzáshoz vezet, amely igazából többségi zsarnokság igazi párbeszédre van szükség annak érdekében, hogy önök átalakítsák a politikájukat úgy, hogy az alapjogokat tiszteletben tartsák, ahogyan azt önök is elfogadták. Tisztelt miniszter úr, fogadja el ezt az eljárást, az eljárás után újra vissza mm, alakíthatja a politikáját az európai rendszerbe. Mindig, amikor önt halljuk, akkor akkor azt szeretném megkérdezni, hogy egyetért a hetes cikk megindításával. 7.1-es cikk megindításával. Mm. A GUE. A GUE frakció nevében árnyék elődökönt Verzsia asszony két percben. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A az, hogy népszavazással konzultálunk az emberekkel. Én francia vagyok, és sajnálatos módon a, a 2005-ös népszavazás végeredményét a kormányzatom nem vette figyelembe. Ugyanakkor itt nem erről van szó. Minden attól függ, hogy hogyan tesszük fel a kérdéseket. Fontos, hogy ne elfogult kérdéseket tegyenek fel, és ne legyen benne a válasz a kérdésekben, főként, amikor a migráció kényes kérdésére van szó, és éppen ezért Holmeyer asszonynal egyetértek ez ügyben. A kérdésem, amit fel, szeretnék feltenni, a következő. Ebben a vitában hogyan tudja azt megmagyarázni, hogy a Magyarországon beadott menekült kérelmek nagy száma, talán a 2015 a legnagyobb számú a közétarzik Európában, mégis nagyon kevés védelmet kapnak az Európai Unióban, talán itt a legalacsonyabb szintű ez a fajta védelem. Hogyan tudja azt igazolni, hogy indokolni, hogy a migránsokkal foglalkozó civil szervezeteket támadják, azokat, akik a Magyarországon, illetve a határon segítenek, próbálnak neki. Nagyon agresszív kampányt folytatnak az Európai Unióval szemben, miközben nettó kedvezményezetje az európai forrásoknak egy-öt arányban állnak a befizetések, illetve a támogatások. Hol van a szolidaritás a többi tagállammal szemben, illetve azokkal az európai adófizetékekkel szemben, akik nettó befizetők, és akiknek a pénzét önök kapják Magyarországon? Mit jelent önök szemére a gyülekezési szabadság? A civil szervezetek megkerülhetetlen szereplői a demokráciának. Hogyan lehet, hogyan ösztönzik a civil társadalom részvételét a közéletben, a sokszínűséget figyelembe illetve tiszteletben tartva. Ezek a civil szervezetek úgy tűnik, hogy egyre inkább a magyar kormány fellépése egyre ellenségesebb, mik azok a konkrét nehézségek, amelyeket önök tapasztalnak a civil szervezetekkel szemben. Az Európai Unió, amikor belépett, akkor az európai értékeket is elfogadta. A kettes cikkben ezek szerepelnek, a kopenhágai kritériumok, a nemzetközi egyezmények, és főként az Európai Emberjogi Egyezményre gondolok. Rengeteg szabály van, azt hiszem, hogy nem lehet az Európai Unióhoz való csatlakozás nélkül ezt megkérdezni. Okay, for the green. Köszönöm, az frakció nevében Szargentini asszony szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Első kérdésem Párdábi asszonynak intézem, a Magyar Helsinki Bizottság vezetőinek. Kifejteni nekünk, hogy a civil szervezetek elleni törvénynek milyen hatása van a külföldi finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseknek, és mi hatás van e, e, ennek a magyar állampolgárokra, meg azokra, akiket önök segítenek Magyarországon. Szeretném átlátni a helyzetet jobban. A második kérdésem az el, nem, a magyar kormányt képviselő külügyminiszternek intézem. Az emberi jogi bíróságon a Magyarország ellen perben a, úgy döntött a bíróság, hogy a baka ö, ö, perben, hogy a bírókat vissza kell helyezni a tisztükbe Magyarországon. Magyarország, a magyar kormány követte ezt a bírósági ítéletet. Mit tett? Ebben ügyben Szántó úrhoz intézett kérdésem a következő. Kicsit meglepett az ön mondandója. Ön azt állítja, voltak kép, hogy a tagállamok nem kell, hogy tiszteletben tartsák a kettes cikkben levő európai értékeket, hanem inkább kockázhatják a hetes cikk bevetését, relativizálva az európai értékeket, azt állítva, hogy a tagállamok a saját szokásjogaik szerint kell, hogy működjenek, vagy azt mondja-e, hogy nem, az európai szerződés kettes cikke olyan cikk, amelyet mindenkinek tiszteletben kell tartania. Utolsó kérdésem, elnök úr, pedig megint a külügyminiszter úrnak címzem. Mi volt a motiváció? Milyen elgondolásból csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, amikor a szorintás olyan rettenetesen fontos kérdés? Vajon az Európai Uniós tagság tudnék a szuverenitás megosztásával jár, például a migrációs és menekültügyi kérdésekben. Az FDD frakció nevében Winberg asszony. Tackar ordförande och ett stort tack till ministern. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt van a külügyminiszter úr. Nagyon érdekes ez a mai nyilvános meghallgatás egyébként. A magyar kormány nagyon ügyesen állt ellen az Európai Unió diktátumainak. Ezt köszönöm az ellenállásához gratulálok, főként a migrációs szabályokkal szemben, amelyeket megpróbáltak átvenni az Európai Unión. Svédország azt hiszem, hogy jó intő példa lehet Magyarország számára. Azt javaslom, hogy a, a svéd multikulturalizmus példáját semmiképpen sem próbálják átvenni vagy lemásolni. Ön a magyarok véleményét képviseli. Jó lenne, hogyha ön lenne Svédországban a migrációs miniszter. Szorosan figyelemmel követem az eseményeket. Nagyon sok tagállamban vannak aggasztó fejlemények, nem fake news ez. Nézzük csak meg uh, Svédországot például. Láthatjuk, hogy uh, New Yorkban uh, milyen úgymond nevezett tűzoltó munka folyik. Vannak olyan no-go zónák, ahol nem lehet bemenni, ahol az emberek nem érzik magukat biztonságban. Nagyon nagy baj az, amikor a társadalomban félni kell azt szerintem az is emberi jog, hogy az ember biztonságban érezze magát, és attól tartok, hogy alássák, megsértik, hát nem garantálják ezt a jogot. A migrációval kapcsolatos a kérdésem önhöz, miniszter úr. Mit tudna, hogyan lehet megváltoztatni teljesen ezt a jelenlegi helyzetet? Szépen úr részéről, képviselő. Köszönöm Zizra kollégának, hogy én szólalhatok fel helyette. Köszönöm miniszter úr, hogy itt van. Köszönöm, hogy ismételten itt van, és válaszol azokra a teljesen alaptalan, groteszk vádakra, amelyekkel az önök kormányát illetik. Orbán Viktor és az egész kormánya a magyarok biztonságáért harcol, a magyarok biztonságát védi, és ellenzi a, a kvóták, ellenzi a kvótákat, a bevándorlók szétosztását, amelyet Brüsszel szeretne. Ezek a a vádak teljesen alaptalanok. Benjamin Netanyahu sem ért egyet velük, az izraeli kormány nem olyan régiben eh, emlékeztetett arra, hogy soros elleni eh, kritikák teljesen eh, van alapjuk ugyanis Soros György úr 1 millió illegális bevándorló betelepítését szeretné, a kormány pedig kikéri az emberek vélemét, véleményét erről a kérdésről. Ez a demokrácia. Verhofstadt úrral beszéltünk is erről a, mi az átláthatóságát illeti, a civil szervezetek átláthatóságára vonatkozó kérelmet, ez teljesen jogos szinten. A dél, dél-európai civil szervezeteket gyakran maffia szervezetek finanszíroznak, úgyhogy teljesen jogos a transzparenciára vonatkozó kérelem. Paják úr, nagyon jó, hogy felszólalt a sajtószabadsággal kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy Franciaországban mindenki Emmanuel Macron támogatta Marie Le Pennel szemben a sajtóban, és ami a szocialista kormányjal, az előző szocialista kormányjal kapcsolatban nem hallottunk ilyen korrupciós vádakat, pedig ne felejtsük el, hogy a 2006-os, 2006-os, 1906-os megemlékezésekor milyen véres elnyomásokra került sor a szocialista kormány részéről. Fidesz, demokratikus kormány, üdvözlöm miniszter úr, és köszönöm, hogy ilyen türelmes, és köszönöm, hogy ennyire ennyire előjár ez az európai népek felemelkedésénél. A szocialista ö, frakció képviseletében Weidenhölzer úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ez nem kirakat per, ahogy Kovács kollégája korábban nevezte. Itt egy párbeszédről van szó, és örülök, hogy ön is kiemelte ennek fontosságát. Nem Magyarország ellen folyik itt vita, hanem a közös értékekről folyik, és Magyarországgal kapcsolatban vannak agályok, különös agályok. ám nem csak Magyarországra koncentrálunk, fontos, hogy ezt leszögezzük. Kiemelnék egy területet, ez pedig a menekült ügy. Voltam röszkén, és láttam, hogyan működik ott a dolog. Megrázó, meg kell mondjam, ezt látni, amit folyik. Szisztematikusan megsértik az emberi jogokat, várandós asszonyokat, visznek orvoshoz bilincsben, ez nem felel meg annak, amit emberséges eljárásnak nevezhetnénk. Fel, tesz felül a kérdés, mi a céljuk ezekkel az intézkedésekkel? Nyilván nem a határok védelme, hiszen az elmúlt években több ezer ember jött illegálisan Magyarországról Ausztriára. Tehát ez a határ nyilvánvalóan nem lezárt. Nem működik a lezárás. Felmerül a kérdés, hogy a relokációs mechanizmushoz hogy áll hozzá. Az Európai Bíróságnak született egy döntése, miért nem tartják be önök ezt a bírósági döntést, miért nem hagyják végre? Utolsó kérdésem pedig, vajon Magyarország miért nem áll készen arra, hogy a tanácsban, hogyha van egy kritikus álláspontja, akkor miért nem az Európai Tanácsban ö, a, ö, fogadja el a Dublini rendszer átalakítására vonatkozó európai javaslatot? Ezzel tudnék az ön által megjelölt problémák megoldhatóak volnának. Köszönöm, ezzel a koordinátorok és árnyékelőadók sorának a végéhez értünk. Gál asszony két percen következő A negyedik alkalommal citálnak minket ide a Libot bizottság elé, és csak az idén másodszorra. Holott, és ezt mondanám a felszólalóknak, semmi objektív mérőszám, vizsgálat, volt néhány felmérés, nem igazolta vissza, miért kellene rendszert szintű problémáról beszélni Magyarországon. A 17-es igazságügyi eredménytábla szerint Magyarország az igazságszolgáltatás hatékonysága tekintetében a jobban teljesítő, tehát a felső szinten teljesítő tagállamok között van, érdemes megnézni. Semmivel nem vagyunk az átlag fölött, a bizottság kötelezettségszegési eljárásait tekintve noha ellenünkben a bizottság olyankor is intézett eljárást amit régi tagállamok esetében soha nem is vizsgált. az olaf beszámolója szerint magyarországot érintő ügyek száma elmarad a többi uniós tagállam eljárásaihoz képest. nem különbözik a magyarországi médiahelyzet sem a német sem a brit sem más tagállamok médiahelyzetétől médiaösszetételétől csak azokat esetleg nem vizsgálják. A legtöbb törvényünk, reformunk veseig át lett vizsgálva az Európai Bizottság által. Igazoltan európai kompatibilis most már az igazságügyi reformunk, a médiatörvényünk hat pecsétet kapott. És a civil szervezetekről szólva, 55 ezer civil szervezet van ebben az országban ehhez képest a legtöbbjüknek nincs problémájuk. Akiknek problémája van, kérdezem, ha nincs rejtegetni való a civil szervezeteknek, akkor miért jelent gondot, ha be kell jelenteni mondjuk 7,2 millió forintnál magasabb éves külföldi támogatást? De Magyarországon nem bántalmaz a rendőrség tüntetőket, nem tartóztatják le az ellenfél politikusait, nem gyilkolnak meg újságírókat. Mindez más uniós tagállamokban a szemünk előtt mostanában történik, és ezekben az országokban nem látnak rendszer szintű problémát. Mindez számomra azt mutatja, hogy kettős mérce alapján megint csak szubjektív életérzésből szapulnak minket, mert nem állunk be a sorba, és ellenezzük a bevándorlást. Kontraproduktív a sokadik meghallgatási a magyar közvéleményt a magyar kormányfób, önök magyar kormányfóbiája most már irritálja. Köszönöm. Mrs. Intervelt, please. Inhet Inhetfeld asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hiszem, hogy ez egy igazi vita. Elnézést, Ha ezt mondom, a magyar kormány propagandáját kellett meghallgassuk, de ne, vezet, ne hagyjuk magunkat végzetesre venni. Nevetséges, ugye, miniszter úr? a szarkasztikusan, ám azt mondja miniszter úr, hogy mi magyarok. Hát vizsgáljuk meg a számadatokat egy kicsit. Kinek a nevében beszél ön? Minden magyar nevében? A magyarok többsége nevében? Ha megnézem a számokat, nem nyertek az előző választásokon igazi többséget, Orbán úr pedig nem nyerte meg a népszavazását sem. Kinek a nevében beszél tehát ön? Vajon arról a tényről akar elterelni a figyelmet, hogy Orbánnak nincs, hát mögött nincs igazi többség? Azt mondta, egy nemzetnek joga van a saját álláspontjához. Hát én nem értek egyet, mert a nemzet nem egy személy. Az embereknek van joga a saját álláspontjukhoz, ezért egy demokráciában pluralizmus érvényesül. Éppen az, amit a Fidesz és Orbán úr éppen el akar folytani. Ez az igazi gond. És ha összevetünk egy törvényt egy másik jogszabály, a másik államével külön-külön, az rendben levőnek tűnhet, ám azt mindannyian tudjuk, hogy nyolc éve Orbán úr elfolytja a kritikus hangokat és az ellenzéket. Ez nem demokrácia, ez egy áldemokrácia. Azt is mondja, hogy gazdaságilag jól mennek a dolgok. Nos, hogy menne a gazdaság Magyarországon, ha nem kapna Európai Uniós támogatást, amelyet más állampolgárok fizetnek meg? Azt mondja, jól mennek a dolgok, Nincs szükségük támogatásra akkor? Lehet, hogy a korrupciót is meg kéne vizsgálni, amely a magyar emberektől lopja el a pénzt. Végül, elnök úr, eljött az ideje annak, hogy a politikai pártok ne védjék a saját pártagjaikat, akkor, azok nem demokratikusak. Ez a néppártot terheli ebben az esetben, vannak más esetek, amikor más politikai pártokat érint hasonló eset. De most, hogy 8 éve úgymond párbeszéd folyik Orbán úrról, aki süket a demokrácia hangjára. Eljött ideje annak, hogy a néppárt kitegye a Fideszt. Mrs. Revo Dallon Bonifay, please. O Dallon Bonifay. Asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen akkor Indevált asszonyra reagálnék. Miniszter úr azt mondta, hogy mi támadjuk a magyarokat, de én nem gondolnám, ugyanis itt ülök a kollégám mellett, akivel együtt dolgozom nagy örömmel, és aki szintén magyar. Szerintem a célja az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak az, hogy az alapvető jogokat és értékeket mindenki betartsa, mindenki tiszteletben tartsa, méghozzá az európai állampolgárok érdekében, vagyis a magyar állampolgárok érdekében is Azért szeretnék felszólalni, mert a nők helyzetével kapcsolatban, a magyar nők helyzetével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az Európa Tanács készített egy jelentést, amely kedden jelent meg, és amelynek, amelyből megtudhattuk, hogy a magyar mm, kormány nem támogatja a, fogalmaz, a fogamzásgátló használatát bizonyos esetekben. Vagyis a nem kívánt terhesség megelőzése a, anyagilag a nőket terheli. Na már most ö, szeretném felírni a figyelmét egy másik dologra is, méghozzá arra, hogy ez a jelentés kimondja, hogy a migráns nők nem kapnak semmiféle egészségügyi ellátást, kivéve a sürgősségi ellátást. A terhes migráns nők csak akkor kapnak segítséget, amikor már elkezdődött maga a szülés, a vajudás. Mit lehet tenni, mit lehet tenni annak érdekében, hogy minden európai állampolgár nő, minden magyar állampolgár nő védelmet kapjon. Megszavaztak egy olyan állásfoglalást, amelyről majd márciusban amiről már márciusban fogunk tárgyalni, a hetes cikk megindításáról van itt szó. Na most 2016. októberében Indevelt asszony állásfoglalását megszavaztuk, amelynek értelmében a bizottságnak szeptember, 2017. szeptembere előtt kell állást foglalnia. Na már most december van, úgyhogy kérdezném, hogy a bizottság mikor fogja a jogállamiság védelmét célzó mechanizmust érvénybe léptetni. Köszönöm. Mrs. Kajiska, please. Köszönöm szépen, Katriska asszony, a következő hozzászóló. Panie ministrze, um przed przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 roku musi... Miniszter úr, az EU-ba való belépés előtt 2004-ben modernizálni kellett az államainkat. Lengyelországon és Magyarországon is komoly reformokat kellett bevezetni, szabadságjogokat érvényesíteni, a szólásszabadságot, gyülekezés szabadságot, a tisztviselői rendszert bevezetni. Ám itt Magyarországon fordítottja történt. Egy pártrendszer alakult ki, vagy hát a monopól, hatalmi monopólium. De ez csak egy vélemény persze. Ugyanakkor egyfajta háborút vezetnek. Azt mondta, hogy a, a magyarokért harcolnak, és a magyaroknak nem tetszik, hogy az EU megtámadja őket. Feltenném a kérdést, az EU miképpen támadja a magyarokat? Nekem sok barátom van Magyarországon, akik értik, mi a demokrácia és a jogállamiság miben áll, és hogy az európai képviselők is beszélnek erről. Persze beszéltek itt különféle definíciókról, ám tényszerű dolgok nem hangzottak el. Hol van itt a támadás? Hol támadja Brüsszelt? Hogy, hogy Moszkvához hasonlítják Brüsszelt? Egyfajta fiktív helyzetet teremtenek, olyan ellenségképet festenek fel, amely nem létezik. Nem teljesen világos, ebeli ambíciójuk. Azt mondják, hogy Brüsszel valamiképpen elveszi a magyar polgár szabadságát? Szívesen kívánnám a válaszát ezekre a kérdésekre. Thank you. Mr. Uh, López Aguilar. Köszönjük López Aguilar a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, miniszter úrhoz fordulok. Szijjártó úr, nagy figyelemmel hallgattam a prezentációját. Nem most először beszélünk ezekről a kérdésekről itt az Európai Parlamentben, ez valószínűleg nem véletlen, hogy ennyiszer napirendre kerül ez a kérdés. És beszélünk arról, hogy a magyar kormányzat egy tagállami kormány egyre, úgy tűnik, hogy egyre kevésbé akarja vállalni azokat az alapértékeket, amelyeket 2004-ben az uniós csatlakozásával maga is vállalt, aláírt. A magyar kormány programját, illetve intézkedéseit áttekintve újra és újra azt mondják, hogy a magyar nép nevében e, járnak el és beszélnek. A magyarok, minden magyar nevében. Az uniónak azért tagja egy tagállam, mert egy pluralista demokrácia, egy nyílt társadalom kell, hogy legyen. Minden tagállam esetében elméletileg ez van. Nyilván az ország egy része a Fideszre szavaz, vannak azonban elég sokan, akik nem. És őket is képviseli ez az Európai Parlament. Ez nem lehet tehát, itt nem lehet arról szó, hogy a külföldről beavatkozunk a belpolitikában, hiszen az Európai Parlament valóban képviseli mind a 10 millió magyart és mind a 10 millió magyar érdekeit. Itt tehát arról kell beszámolnia, arról kell számot adnia, hogy a 2004-ben vállalt kötelezettségeiknek eleget tesznek-e minden európai érték tekintetében. Minden joguk megvan arra, hogy minden jogunk megvan nekünk arra, hogy, hogy jelezzünk, megszólaltassuk a vészharangot, akkor, amikor például a civil társadalmat támadják, a média szabadságot megkurtítják, amikor azt látjuk, hogy mindezeket az intézkedéseket meghozzák, mert a magyar nemzeti identitást veszélyezteti a migráció, a, a amely mögött Európát látják. Az Európai Bíróság egyébként már elutasította Magyarország fellebbezését a kvóta rendszerügyében. Spinelli asszony. Grazie, Presidente. Spinelli asszony, következő Köszönöm, elnök úr. Szeretném megkérni a miniszter urat és a többi képviselőt is, hogy a, bíráló, a bírálatokat ne, gondol, ne gondolják, hogy minden bírálatot soros fizet. Nekem például nagyon sok bírálatom van, nagyon sok kritikám van, még például sorossal kapcsolatban is, mert ami a hazatelepítéseket illeti. Mit szeretnék mondani? a nemzeti konzultációval kapcsolatban, amelyet a, mm, a bevándorlás ügyében végeztek, szeretném elmondani, hogyha a kérdések eleve egy irányba mennek, akkor még az a konszenzus, amelyet a referendum alapján kapnak, az sem feltétlenül teljesen objektív. Hogyha Orbán azt mondja, és itt idéznék, több tízezer ember kopogtat Európa ajtaján, szá, több, több százmillióan fognak kopogtatni a következő évtizedekben. A civil szervezetek pedig védik a migránsok által elkövetett bűncselekményeket. Európa pedig szeretné az európai nyelvek, az európai kultúrának a fontosságát csökkenteni. Ezek mind félretájékoztatások, ugye soros tervről is szoktak beszélni, amelynek értelmében a bevándorlókat másképpen kellene elbírálni, mint a magyar állampolgárokat. Ezeket a dolgokat, ezek olyan tények, olyan állítások, amelyeket mondanak, és most pedig Folyák úrhoz és a Helsinki Bizottság képviselőjéhez fordulok, hogyan, le, hogyan lehet elleninformációs kampányt szervezni. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. A járókasszony következő. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, és köszönjük szépen a szakértőknek is a kimerítő beszámolót. Nekem az volt vele a problémám, hogy nagyon egyoldalúnak éreztem, főleg azok után, hogy az elmúlt két évben én is civil szervezetet csináltam Magyarországon, és szegénytelepeken dolgoztam, és antropológusként meg végigjártam Európát, hogy megnézzem, hogy például a migrációs helyzet hogy alakul, és én, én másképp látom teljesen a helyzetet, úgy érzem, hogy több olyan kérdés is van, nem csak a nemzeti konzultáció, de például az átvilágíthatósága vagy átláthatósága a civil szervezeteknek, ahol abszolút kettős mércét alkalmaznak a szakértők, mert például nem tudom megérteni, hogy mi a baj avval, hogy az embereknek például megkérdezik a véleményét, és miért nem kérdezik meg Európa szerte a több országban is, mert antropológusként azt találtam, hogy amit itt a szakértők és a policymakerök véghez visznek, az nagyon sok esetben ellenkezik Európa városaiban, faluiban lakó emberek véleményével. Ezért én nagyon fontosnak tartom, és javaslom a többi tagállamnak is. A másik, amiben furcsáltam a, a hozzáállását a, a civil szakértőknek, az pedig az, hogy a pénzügyi elszámolás a a legszegényebbek, vagy a legelesettebbek, ugye mindannyian a civilekért dolgozunk, tehát miért nem kéne tudni azt, hogy egy-egy szervezet mennyiből dolgozik, főleg akkor, amikor most már úgy van, hogy ezek az amerikai alapítványok egy eurót raknak be, és 17-et rak hozzá az Európai Unió és ezek a programok pedig nem működnek, azokat, amiket a civilek visznek, akkor miért nem tudhatjuk meg az eredményesség szempontjából, hogy ki mennyi pénzből gazdálkodik? Az én civil szervezetemnek ez nem volt gond bevallani, be igaz, nem is kaptam külföldről támogatást. A svéd és a dán példák is azt mondják, hogy az antropológiai írásokra sokkal inkább kéne önöknek is figyelni, hogy ne egy ennyire szubjektív képet mutassanak Magyarországról, az pedig, hogy a miniszter és a magyar kormány tagjai rendszeresen eljönnek és képviselik a magyarok álláspontját, ez mindennél fontosabb, a mita mindennél fontosabb. Az ellenünk indított kötelezettségi eljárásoknak a, a fiaskói tisztán mutatják, hogy sokkal alaposabban kell vizsgálódnia a, a bizottságnak, mivel nagyon szubjektív ott is a vélemény, és a civilek nem megalapozott véleményt közölnek nekik, tehát ezzel javítani kell. Köszönöm. Mrs. Pagantantua, Pagantantúa asszony a következő hozzászóló. Sí, muchísimas gracias. Bien, eh, yo les he escuchado con mucha atención. Nagyon köszönöm. Igen, nagy figyelemmel hallgattam önöket. Tudom, hogy mit jelent a nacionalizmus, a populizmus, én is szenvedtem ettől, eh, én is eh, kaptam stigmatizálást, Véleményem szerint, amikor a nemzeti identitásról beszélünk, akkor előfordul, hogy a politika propagandává alakul, ami pedig igen súlyos és nagyon nehezen lehet értékelni. Ez pedig ahhoz vezet, hogy, hogy a pluralizmus értékei sérülnek. Önök a pluralizmus értékei ellenébe mennek. Miniszter úr, názereti Jézus szülei menedékkérők voltak, menekültek voltak, üldözés ellen menekültek. Következő hozzászólunk Sógor úr. Thank you. I will not uh, <coughs> start with Christmas. <coughs> Köszönöm, én nem a karácsonyra szeretnék reflektálni. Több mint furcsa számomra, hogy már négy vitát folytattunk le Magyarországról, és Gál asszony kifelejtette Romániát, ugyanis Románia is szerepelt kétszer már ezen a listán, június, július, szeptember környékén pedig eh, eltűnt Románia um, viták listájából, pedig Romániában nem változott a helyzet, hogy nem tudom, hogy hogyan tűnhet el a vitákat tartalmazó listáról egyik pillanatról a másikra egy ország, és akkor itt most Máltára, Spanyolországra nem is reflektálnék, ahol a civil szervezeteket öm, valamint megölnek embereket. Az első alelnöke a bizottságnak, Timmermans úr nem annyira lelkes az invert jelentéssel kapcsolatban, mert ami ugye a jogállamiság mechanizmusait illeti, egész évben tarthatnánk vitát, egész évben vitatkozhatnánk az összes kormányról, az összes országról. Nem tudom, hogy miért csak Magyarországról beszélünk. Jó lenne, hogyha az indevelt jelentésre visszatérnénk, és a bizottság ezt a saját kezdeményezésű jelentést komolyabban venné, és elő előállna valamivel, így meg lehetne oldani ezeket a problémákat, amelyekről mindig beszélünk Magyarország és Lengyelország tekintetében, elfelejtvén, hogy van még másik 25 vagy 26 tagállam. Köszönöm, két nem libet tag kap még szót a vonatkozó cikk szabály szerint. Először Szanyi úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Én Két kérdést szeretek föltenni külügyminiszter úrnak. Az egyik egy általában politikai értelembe vett kérdés, hogy vajon helyes gondolkodása az, amikor a magyar kormány úgy állítja be az ő tevékenységét érintő vizsgálatokat, mind hazai, mind nemzetközi szinten, mint hogyha 500 millió európai ember támadna a 10 milliós Magyarországra. Én ezt nem gondolom okos felfogásnak, de kérdezem külügyminiszter urat, hogy ő ezt így látja-e. A másik pedig az, hogy a szolidaritásnak nagyon sokféle módja van. Persze úgy is lehet szolidaritási akciókat csinálni, hogy, hogy valójában félrevezetjük az embereket, mert például, hogyha mondjuk a magyar kérdőív mentén a magyar kérdőívnek számtalan kérdését most én itt egybegyúrom, akkor ez a, ez a kérdőív körülbelül azt teszi fel kérdésként, hogy ön polgár akarja-e azt, hogy illegális migránsok megöljék, megerőszakolják a gyerekeit, a feleségét, és szétrombolja a kultúráját. Hát erre minden épeszű európai azt mondaná, hogy nem. Na de ez nem jelent semmiféle szolidaritást. És igazából, hogyha már a szolidaritást keresik, én kérdezem külügyminiszter urat, lévén itt az Európai Unióban az elmúlt évek menekült ügyében nagyon csúnya dolgokat is láttunk. Több tízezer gyermek cselleng. Több tízezer kísérő nélküli gyermek is érkezett erre a kontinensre. Ön Magyarország nevében tudna olyan felajánlást tenni, hogy 1300 egyedülálló kisgyereket Magyarország befogad? Köszönöm szépen finally, Mr. Coburn. Mr. Coburn. Coburn a végén. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Európai értékekről sokat hallunk, sokat beszélünk itt. A 20. század legnagyobb részében az európai értékek kommunista zsarnoki jellegűek voltak. Milyen európai értékekről papolnak itt? Az európai értékeit az jellemzi, hogy nem választott bürokraták euró zsarnoki rendszert vezetnek be. Nagy-Britannia nem véletlen, hogy kilép az Európai Unióból, mert nem tetszik nekünk mindez. Nem megválasztott bürokraták felettünk nem uralkodnak majd, csatlakozzanak Egyesült Királysághoz és a Brexithez. Valószínűleg ugy, ugyanazt kapják, azt várhatják, amit mi kapunk. Önöket is majd úgy büntetik, mint minket, mert mi akarjuk eldönteni, mi legyen a hazánkkal. Hogyan beszélhetnek demokráciáról? demokratikus szervezetről, hogyha büntetik azokat az országokat, akik ki akarnak lépni. Erőszakkal bent tartani, ez olyan, mint a régi Varsói szerződés. Szerintem nem jó ötlet. Csatlakozzanak a Brexithez és az Egyesült Királysághoz, miniszter úr. nice cerebral ending to the... Szép takaros vége volt a meghallgatásnak. Ja, vég, vég, vége a hozzászólásoknak, mondja az elnök. A meghívott vendégek zárszavának adjuk meg a szót. Köszönjük szépen a meghívottakat, hogy végighallgatták a fegyelemmel a sok kérdést. Bocsánat, hogy ilyen szigorú voltam a két percekkel egy ilyen kényes témában, mint a mai, de ugyanakkor köszönöm is, hogy igyekeztek betartani a hozzászólások idejét. Nem könnyű ezt így megszervezni, mindenkinek köszönöm az önmegtartóztatását. Akkor most visszaadom a szót a hozzászólások rendjében a hozzászólóknak először Szijjártó Péter. Kérem, hogy ha lehet 5 percben zárja. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a vita végén reagálhatok az elhangzott hozzászólásokra. Szeretném leszögezni, hogy Magyarország egy erős Európai Unióban érdekelt. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió akkor tud erős lenni, hogyha a jövőről szóló vitáinkat a józan ész mentén tudjuk megvvni és a vitáinkat eh, nem mindenfajta érzelmi eh, kitörések eh, határozzák meg. én sixteen éve vagyok parlamenti képviselő magyarországon tisztelt elnök úr ezért némiképpen megdöbbent az a felvetés az európai parlamentben hogy egy kormány képviselheti e azt az országot amelyből érkezik nem akarok szemtelen lenni és nem akarom feltenni a kérdést az engem ezügyben megkérdező képviselő asszonynak hogy őt vajon az európai polgárok hány százaléka választotta meg mert ezt egy értelmetlen vitának eh, gondolnám eh, ebben a tekintetben. magyarország kormánya magyarországot képviseli magyarország kormánya a magyar embereket eh, képviseli és a magyar emberek véleménye és iránymutatása alapján járt el eddig is és fog eljárni az elkövetkezendő időszakban is engedjék meg hogy néhány felvetésre konkrétan is eh, reagáljak mert én azt gondolom hogy a vitákat akkor lehet értelmesen eh, folytatni hogyha nem percepciókról meg érzésekről hanem konkrétumokról vitázunk. senki nem álltja azt hogy minden migráns terrorista lenne én sem tettem. azt viszont álltom hogy ha van egy másfél milliós migrációs hullám ellenőrizetlenül és szabályozatlanul az igenis lehetőséget biztost terrorszervezeteknek arra hogy kihasználják ezt a lehetőséget és a terroristáikat minden különösebb gond nélkül elküldjék olyan helyekre ahova korábban nehezebb lett volna őket elküldeni. tény hogy az elmúlt két évben európában a terrorfenyegetettség szintje rendkvüli mértékben növekedett tény hogy a nemzetközi szervezetek egyértelműen a migrációs nyomás növekedésével számolnak tény hogy a nato előrejelzése ezt tartalmazza és tény hogy az európai unió és az afrikai unió múlt heti csúcstalálkozóján bebizonyosodott hogy az európára háruló potenciális migrációs nyomásnak afrika irányából gyakorlatilag kimerthetetlen tartalékai vannak. ami a civil szférára vonatkozik tisztelt képviselő hölgyek és urak magyarországon körülbelül 60 ezer civil szervezet ahogy önök mondják ngo működik. itt mi most meghallgathattuk egynek a véleményét magyarországon van az a lehetőség hogy eh, magánszemélyek a személyi jövedelemadójuk one át odaadhatják civil szervezeteknek. a közhiteles nyilvántartások szerint meghallgattunk most egy olyan civil szervezetet amelynek tavaly two hundred and eighty two magyar állampolgár adta oda az one os hozzájárulását. csak azért mondom el mindezt mert magyarországon a civil szféra rendkvül sznes körülbelül sixty ezer civil szervezet van és ők mintegy seven hundred millió eurónyi költségvetési támogatással gazdálkodhatnak egyébként. és ne haragudjanak azt a megközeltést pedig nem tudom elfogadni hogy önök szerint az ngo k bevonása a kormányzásba jó az emberek bevonása és az emberek megkérdezése meg nem jó. ezt nem tudom elfogadni. magyarország a magyar kormány úgy gondolja hogy az emberek megkérdezése a legfontosabb kérdésekben a jövőt illető legfontosabb ügyekben igenis indokolt helyes ezt tettük eddig is és ezt fogjuk tenni a jövőben is. azzal pedig ne haragudjanak de a modern világban nem tudok egyetérteni hogy azzal a kötelezettséggel hogy egy ngo nak fel kell tennie a honlapjára hogyha külföldről kap támogatást ezzel elnyomnánk a civil szférát ne haragudjanak ilyen kijelentést eh, megtenni a nevetségessé válás kockázata nélkül szerintem nem lehet ami az illegális bevándorlással kapcsolatos szintén konkrét eh, kérdéseket illeti azt tudom önöknek mondani hogy magyarország minden nemzetközi jogszabályt betart és elvárja hogy mindenki aki magyarországra jön betartsa a nemzetközi és a magyar jogszabályokat ezért az hogy hányan kapnak menekültstátuszt magyarországon az kizárólag a nemzetközi jog vonatkozó rendelkezéseitől függ. aki megfelel a menekültstátuszra eh, vonatkozó nemzetközi feltételeknek az megkapja a menekült státuszt aki meg nem felel meg az nem kapja meg. nem kvótákról kell itt gondolkozni hanem jogi eh, kategóriákról. tisztelt eh, képviselő eh, hölgyek és urak! szeretnék a jelentéstevő asszonynak is végezetül konkrétan válaszolni a konkrét kérdésére hogy akkor a baka kontra magyarország ügyben ami ha jól értem az európai unió legsúlyosabb problémái közé tartozik a következő folyamat történt az téletet az igazságos elégtétel kifizetésével two thousand and sixteen szeptember fourteen én végrehajtottuk a végrehajtásról az európa tanács miniszteri bizottságát two thousand and sixteen december one jén tájékoztattuk. minden egyes kérdésben a jövőben is állunk az önök rendelkezésére és az európai bizottsággal továbbra is meg fogjuk vitatni azokat a kérdéseket amelyeket az európai bizottság fontosnak tart hogy megvitassuk. köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, Britta a Helsinki Bizottság képviseletében kap szót. Köszönöm. Szeretnék válaszolni több kérdésre, amely, amelyet nekem címeztek konkrétan, vagy amely érinti a civil társadalom, civil szervezetek kérdését Magyarországon. Ahogy rövid bevezetőmben elmondtam, az átláthatóság nagyon fontos, és legitim érték is lehet, és az is egy legitim cél lehet, hogy meg, tudja, meg tudjuk ki mit finanszíroz. Magyarországon ez rendezett, hiszen nagyon részletes szabályok szólnak arról, hogy a magyar civil szervezetek meg kell feleljenek szabályoknak a finanszírozás során, minden forrást fel kell tárni, a kiadásokat el kell könyvelni, a tevékenységeket, pénzügyi kihatásokat, részleteket. Ez a Helsinki Bizottság van, ez egy 60 oldalas Excel dokumentum szokott lenni évente, a, a weboldalon fenn van, az, a bíróság weboldalán is. A civil tervezetek elleni törvény nem hoz semmi hozzáadott értéket az átláthatóságban, semmiféle pénzügyi részletet nem ö, követel meg ezen e fölött, hanem csak azt követeli meg, hogy minden publikációban a civil szervezet rá kell írja, hogy külföldi támogatást élvez. Ebbe beleérték az Európai Bizottsági támogatások. Nekünk vannak ö, menekülpolitikai ö, és ö, ajánlásaink, vagy a, a menekültpolitikára van ajánlásaink, ö, az európai értéket akarjuk erősíteni ezzel az emberi jogokat. Ha a bizottság támogatja ezt, az külföldi finanszírozásnak nevezik, és gyanúsnak állítják be. Nagyon sok civil szeretnek, hogy nincs ezzel gondja, mondják sokan, hagyjuk ezt a vádat. Hát nem minden civil szervezet emeli fel a hangját fontos problémákban, akár kritikus módon a szolgáltatások vagy állami tevékenységek nyújtásában, és különösen a önkormányzati finanszírozás a civil szervezetekben sok esetben megakadályozza a civil szervezetek abban, hogy felszólaljanak, ha problémát látnak ha egy civil szervezet rán megnevezi a problémánkat, nem kap támogatást az államtól vagy az önkormányzattól, megvannak ennek a feltételei, jól tudjuk. A másik dolog a menekült ügy. A magyar külügyminiszter az imént elmondta, hogy a magyar hatóságok döntik el a nemzetközi jogszabályok alapján, hogy ki kap menedékjogot és ki nem. És bár Magyarországon körülbelül ezer ember kapott nemzetközi védelmet, a legtöbbük nincs Magyarországon már. Vajon miért nem? Azért, mert magyar, európai és nemzetközi jogszabályok alapján Magyarországnak támogatnia kéne ezen egyének integrációját is. De ilyen nincs. Egy hónapig maradhat egy táborban az illető, aztán az utcán lakhat, ha akar, és ehhez kapcsolódik az idegen gyűlölet magas szintje, amelyet a nemzeti konzultáció tovább szított, Magyarország nem akar senkit integrálódni, integrálódni látni, ezért a menekült, ha meg is kapja a státuszt, megy tovább. Tehát az áprilisi ö, UNHCR ö, ajánlás, miszerint a Dublin határozat alapján nem ajánlja, hogy Magyarországra visszatérítsenek menekülteket, éppen arról szól, hogy a magyar menekültügyi rendszer teljesen kiüresedett nem a források hiánya miatt, hanem a politikai akarat miatt. A politikai alatt az, hogy kiszorítsanak minden menekültet az országból. Thank you, and Gábor Poliak for five minutes. Köszönöm, Poliak Gábor, öt percben. Mindenek előtt pillanatra úgy tűnhet, hogy a mai vitához a média helyzetnek viszonylag kevés köze van, de ezt másképp látom. Az a vita, ami a menekült kérdésben zajlik itt, és ami nem zajlik Magyarországon, az éppen annak a médiarendszernek a következménye, amely az elmúlt években 2010 óta létrejött, és amely jelen pillanatban több millió ember számára hatalmas túlsúlyjal a kormány egyoldalú üzeneteit közvetíti. Ebben a médiarendszerben nagyon nehéz például ellenkampányt folytatni, nem csak azért, mert egyre kevesebb hozzá a felület, és azok a felületek, az ott dolgozó újságírók napi szinten küzdenek a túlélésért, hanem azért is, mert aki ezt megteszi, aki ellen kampányba kezd, az azonnal megtudja magáról legalábbis azt, hogy soros katona, de ennél rosszabb is történhet vele, és ennek a folyamatnak nagyon fontos eszközei megint csak azok a médiumok, amelyek az elmúlt években a Fidesz irányítása alatt létrejöttek. Elhangzott az, hogy nincsenek objektív indexek azzal kapcsolatban, hogy a magyar helyzet szisztematikusan rossz. Éppen a média esetében viszonylag könnyű dolgunk van, mert több index is rendelkezésre áll, riporterek határok nélkül, Freedom House, Európai Unió, média pluralizmus indexe, ezek mind-mind évente elérhetők. Ezekre a Fidesz képviselői legyintenek, és megint azt a taktikát követik, hogy azt mondják, hogy a Freedom House, a riporterek határok nélkül, ők mind-mind valamilyen módon annak az összeesküvés elméletnek a részei, amelynek a középpontjában ma éppen egy Soros György nevű idős úriember áll. Aztán ennek a kérdésnek egy további vetülete, hogy objektíve baj van-e a médiaszabadsággal. Én azt javaslom a képviselő asszonynak, hogy eh, kérdezze meg ez ügyben azt a nagyon sok újságírót, akik a megyei lapoktól, a népszabadság bezárása után, a helyi rádiók eh, bezárása után elvesztették a munkájukat, és nagyon sokan közülük elhagyták a pályájukat. Nagyon értékes tudások vesztek el a médiarendszerből annak a politikai beavatkozásnak az eredményeként, amely nem kímélte ennek a rendszernek egyetlen szintjét sem, és nagyon sok ember került nagyon komoly eh, napi megélhetési probléma elé, és aki pedig a rendszerben bent marad, azok közül nagyon sokan nap mint nap meghasonulva vesznek részt abban a játékban, amelyben ki kell szolgálni a Fidesz kommunikációs érdekeit. Nagyon sokszor elhangzott, hogy a nemzeti konzultáció az milyen jó felülete az emberek megkérdezésének. Én nem tudom önök közül hányan láttak a kezükben nemzeti konzultációs kérdőívet és egészen biztos vagyok benne, hogy pártállástól függetlenül első blikre rájönnének, hogy ez egy vicc. Ezek nem valódi kérdések, és nem valódi kérdésekre nem valódi válasz alternatívákat sorolnak fel. Itt egyetlen helyes válasz lehetőség fog kijönni, bármi történik, az mindenképpen a Fidesz előre deklarált álláspontját fogja erősíteni bármelyik nemzeti konzultációban, úgy ráadásul, hogy most már tudjuk, tényszerűen, hogy nem, nem tartják számon a beérkezett kérdőíveket. Azok semmilyen módon nincsenek rendezve. Ezeknek nem hogy tudományos, de még bármilyen szakmailag értékelhető feldolgozása sem történik meg. Ezek nem diszkuszió, nem párbeszéd eszközei. Volt egy kérdés, ami a 2010 előtti időszakra vonatkozott. Én teljesen tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy nem nagyon lehet tőlem olyat olvasni abból az időből, ami nagyon pozitív fényben festené fel a 2010 előtti médiarendszert. Az akkor működő hatóság szintén nagyon erős politikai hatások alatt állt, akkor is megvoltak a gazdasági érdekcsoportok, de például a számszerűen bizonyítható, ezt grafikonokkal tudjuk ábrázolni, hogy az állami hirdetések elosztása az ennél sokkal igazságosabb volt. Természetesen sajnos na, mifelénk ez természetes, húzott az akkori kormánypártok, vagy a mindenkori kormánypártok irányába, de nem olyan súlyjal, ahogy ezt ma látjuk, ahol egyes médiumok lényegében ebből élnek, más médiumokhoz pedig semmi nem jut. És utolsó mondatom, Szántó úrra reagálva, én nem Európa kedvéért szeretnék olyan országban élni, ahol demokrácia van, ahol sajtószabadság van, ahol nem, nem ö, támadnak meg akkor, hogyha mást gondolok a mainstream véleményekhez képest, hanem Magyarország kedvéért, a saját gyerekeim kedvéért, a saját egyetemi hallgatóim kedvéért, a saját újságró barátaim kedvéért. Európa ehhez legfeljebb segítséget nyújthat, és azt én megköszönöm, ha ezt megteszi. Okay, uh, finally, um, Mr. Shanto. Végül nem utolsó sorban úr. Köszönöm szépen. Ö, nem hinném, hogy Magyarországon bárkinek akár a személyes, <clears throat> akár a politikai szabadság jogait ö, veszélyeztetné a jogrendszer vagy a jogalkalmazás, úgyhogy én nem gondolom arra, hogy Európai Unió segítségre lenne arra szükség, hogy Magyarországon a vélelmezett jogállamiság deficitet helyre billentsék mert hogy az én véleményem szerint súlyos diszkrepancia nincs. de hadd reagáljak gyorsan sargentini asszony felvetésére az uniós értékekkel kapcsolatban. és gyorsan kinéztem a kettes cikkelyből mik ezek jól megfogható konkrét fogalmak emberi méltóság szabadság demokrácia egyenlőség jogállam emberi jogok különös tekintettel a kisebbségekre pluralizmus diszkriminációmentesség tolerancia igazságosság szolidaritás egyenlőség. nagyon nehezen megfogható fogalmak homályos fogalmak ezek sargentini asszony mindenki azt ért bele amit szeretne. én szeretném kérdezni hogy akkor alapjognak ha fontosak az alapjogok és ez egy közös generális európai uniós érték most akkor a menekült számára az alapjog az az hogy az első biztonságos országban kapja menedékjogot vagy az az alapjog hogy a világon bárhol ahol ő szeretné. alapjog e a homoszexuálisok házassága? nagyon sok országban az európai, unión belül is ezt nem engedélyezik. máshol azt mondják alkotmánybróságok hogy ez alapjog hogy, a, hogy az azonos neműeknek a házasság intézménye biztostassék. egyes országokban azt mondják hogy a férfi és női biológiai a jóisten által teremtett nemen kvül más gendereket is elköteles ismerni az állam mert hogy az is alapjog hogyha valaki aszexuális genderfluidnak vallja magát. de teszek még felkérdést van e a zsidó keresztény hagyományt még ápolni igyekvő többségnek relatv többségnek joga ahhoz alapjoga ahhoz hogy a saját kulturális identitását megvédje például ne engedjen franciaországban elbontatni kereszteket csak azért mert az sérti mások érzékenységét. és akkor van még egy kérdésem ha alapjogoknál tartunk alapjog e a magzati élet szempontjából az hogy a fogantatástól kezdve a magzati életet védelem illeti meg? egyes eu s országokban e felé mennek el a dolgok vagy inkább a magzati élet védelmét preferálják máshol pedig abszolút pro choice szemlélet uralkodik nem látom azt ezeken a fogalmakon belül, hogyha alapjogokról, egyenlőségről, szabadságról beszélünk, hogy bár jól hangzó kitételekről van szó, de a konkrét tartalmuk mik. És pontosan azért, mert ezek ilyen homályos fogalmak, nagyon-nagyon könnyen beléjük lehet pakolni számos felnagyított kérdést a Lukács archvum megszüntetésétől elkezdve nemzeti konzultációkon át. A másik dolog, amire pedig reagálni szeretnék, az az EU-s források juttatása jogállamisággal álltólagosan hadilábon álló országok szempontjából vagy számára. Azt értsék meg kérem a tisztelt EP képviselők itt az uniós források megvonása, meg nem vonása, illetve azzal való érvelés kapcsán, hogy bezzeg az EU-t kritizáló kormányok vagy országok is felhasználnak uniós forrásokat, hogy ez a térség, konkrétan Magyarország is számos traumát élt meg a nyugat jóvoltából. Bár tudom, hogy erről szeretnek elfeledkezni, és nem politikailag korrekt dolog, de emlegetni, de Magyarországgal az első világháború után kegyetlenül elbántak. A második világháborút követően a nyugat odadobott minket a Szovjetuniónak utána a ninety es évek a rendszerváltás a szovjetunió lebomlása után magyarország még jóval az uniós csatlakozás előtt liberalizálta a stratégiai piacait ágazatait majd az unióba történő belépést követően nyilvánvalóan megnyitotta a piacait odaadta a munkaerejét amit tapasztalhatunk is most hogy mennyi kelet európai munkavállaló dolgozik az európai unió más tagállamaiban és bizony hozzájárul nagyon erősen többek között a német gazdaságnak a fejlődéséhez. tehát kérem azt ne mondják hogy ez az uniós forrás ez valami kegyelemkenyér vagy, vagy adomány jellegű a keleti országok és kifejezetten magyarország is annak érdekében hogy ezekhez az uniós forrásokhoz hozzájussanak nagyon sokat tettek le szerintem az asztalra másrészről pedig morális erkölcsi értelemben igenis tartozik annyival a nyugat szerintem kiváltképp kép magyarország irányába hogy ezeket a forrásokat biztostsa. köszönöm szépen! Um, köszönöm. Tudom, hogy jönnek meg szavazásra tagok, most a jelentéstevő és az előadó kell, hogy értékeljék a meghallgatás eredményét. Köszönöm egyébként a munkát, amelyet kifejtettek ebben a kényes témadossziéban. Kérem, hogy maradjanak csendbe kollégák közben. A jelentés tervezetet márciusban fogja beterjeszteni előadója, akkor kerül vitára majd. Most a jelentéstevő asszonynak egy rövid zárszóra megadom az időt. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem most úgysem a konklúziók levonásának ideje jött el. Egy folyamatban vagyunk, és el, a szavazás majd csak júniusban lesz a folyamatban, meg aztán később szeptemberben. Korai volna tehát bármiféle konklúziót levonni most. ugyanánt két gondolatot mondanék el. Ahogy korábban ö, idéztem a bizottság 2003-as kommunikéjét, amely kifejti a hetes cikk eljárásának folyamatát. Ez nem csak néhány szabásértési eljárást jelöl meg, ennél sokkal több. Bár egyes szabálysértési eljárások lekerülnek az asztalról, nem jelenti azt, hogy rendezték az ügyet. Sok ügyet nem rendeztek. Minden az asztalon van tehát még, és nagyon körültekintőek kell legyünk, amikor értékelünk. A másik gondolat pedig, egyes kollégák is utaltak rá. Nagyon körültékintőek kell legyünk, hogy ne keverjünk össze államokat, kormányokat, pártokat és embereket. Egy párt nem egy egyenlő egy kormányjal, egy állam nem egyenlő a kormányjal, sem nem egy politikai párttal, az emberek úgymond meg egyének. Úgyhogy ezt azért mindig tartsuk szem előtt. Idézek egy kollégát, aki azt mondta, nem Magyarországot értékeljük, hanem Magyarországgal együtt vizsgáljuk az európai értékek érvényelősülését, adott esetben Magyarországon, az európai és egyben magyar emberek érdekében. Köszönöm szépen, és várom a további munkát önökkel. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és köszönöm az árnyék előadóknak, és a képviselőknek, akiknek nagyon kényes politikai témákban kellett nyilatkozniuk. Köszönöm a, mindenkinek a önfegyelmét, és mint mondtuk, márciusban lesz jelentés. Köszönöm mindenkinek, most pedig folytatjuk a szavazással. 30 másodperccel felfüggesztjük. Köszönöm. So colleagues, just prepare for the vote. I know we have to go quickly